Uh, good afternoon, everybody. A uh, very warm welcome to uh, everyone, to members, to our panel of experts for our hearing. Tisztelt kollégák, egy meghallgatással kezdünk ma délután. be fogom mutatni hamarosan az előadókat. Az első napirendi pont egy meghallgatás, a közös európai adásvételi jog e, témájában, és e, kérdés, hogy mit válaszanak a fogyasztók. Nos, erről fogunk ma délután beszélgetni. Ha megengedik, néhány nyitó megjegyzésem lenne az, a szakbizottság munkájáról az elkövetkezendő napokra. Hadd mondjam el, hogy ez a meghallgatás, és ez az ülés webstreamen közvetítésre kerül. Remélem, hogy sokan hallgatnak minket az interneten, úgyhogy ez, erre szeretnék figyelmeztetni mindenkit. Emellett azt is szeretném elmondani, hogy nagyon sokat dolgozunk azon, hogy az érintett felekkel kommunikáljunk, mégpedig hírlevél formájában. Ezt a hírlevelet elküldtük, mindenkinek eljuttattuk. Ezt online módon is megtalálhatják, és live linkek vezetnek el a dokumentumainkhoz. Úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy elközt, elküldhetjük önöknek ezt az elektronikus változatot. És hogyha még nem csatlakozták az IMCO barátai hálózathoz, akkor tegyék ezt meg, kérem te, menjenek a weboldalunkra, és ott láthatják, hogy tehát ott megtalálhatják az IMCO levelet, hírlevelet. Egyre többen csatlakoznak hozzánk. el kell fogadnunk formálisan az egész ülés napirendjét, tehát 5 óra 30-ig ma a, megközel, a meghallgatás lesz a közös európai szerződésükről, aztán Bastos asszony lesz itt, aki jelentést készített az európai polgároknak és vállalkozásnak az egységes piac működésével kapcsolatos 20 legfőbb aggájáról. Eh, a a résztvevőknek javaslom, hogy vegyenek részt ezen is, ezen a eh, rendeletnek a tervezetnek, illetve tervezetnek a vitáján, mert ez rendkívül fontos. Holnap 10 órakor kezdődik az ülés eh, szavazással, és aztán utána az első vitára kerül sor, közbeszerzésről, illetve vízügyi, energiafelé, közlekedési, stb. szolgáltatás ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéséről lesz szó. Na most térjünk rá a meghallgatás programjára. Sok szeretettel köszöntöm a szakértőinket. Azt gondolom, hogy mindenki megkapta a háttér dokumentumokat. Azt gondolom, hogy Ugye megadtuk, hogy kinek mennyi ideje van. 10 percet kap mindenki, ha jól tudom. Itt van egy híres Imkó óra, ez fog segíteni önöknek abban, hogy, hogy betartsák a, betartsák a napirendi időt. A következő lesz a meghallgatásnak a struktúrája. Először is a fogyasztói a szerződési jog, európai adásvételi jognak a jelenlegi helyzetéről fogunk beszélni. Az Löveni Egyetemről érkezett egy szakértő, dr. Jules Stick, és ő éveken keresztül foglalkozott ezzel a, kérdés, er, ezzel a kérdéssel, nagyon sok tapasztalatot gyűjtött ezzel kapcsolatban. A következő pont a fogyasztmei a közös európai edesvételi jognak. Monik Goyens, sok szeretettel köszöntöm, aki az európai fogyasztói szervezetek képviseletében van itt. És ennek ezt az alkalmat megragadom arra, hogy köszöntsem a hallgatóságunk között a fogyasztóvédelmi szervezetek képviselőit. Kérem, hogy jelentkezzenek, hol látom, látom önöket. Igen, elég sokan vannak itt. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy itt vannak, sok szeretettel köszöntöm Önöket. Biztos vagyok benne, hogy szívesen találkoznak a képviselőinkkel később. Aztán minden rész után lesz kérdés-felelet, tehát a jelenlegi állapot a, a fogyasztóvédelmi elemek után is. A következő az elállás joga, a fogyasztóvédelmi irányelvvel összehasonlítva. Sok szeretettel köszöntöm a WICH képviseletében, ez, ez egy Egyesült Királysági fogyasztóvédelmi szervezet, tehát az ő képviseletében Christopher Warnert, illetve Rupert Bellinghausen Németországból. Ez a három rész lesz tehát, és mindenek előtt a két kollégámat kérném meg, akik ez, ebben a témában foglalkoznak, hogy vezessék be a meghallgatást. Evelyn Gebhardt ott sokan ismerik, sajnos nem tud azonban itt lenni, kórházban van októberben lesz velünk újra. Lehet, hogy figyeli, követi a munkánkat, tehát Olga Szenelová fogja őt helyettesíteni. És ő, meg, neki megvan Gephardt asszony minden beszéde, és Hans Péter Mayer, a társjelentéstevő, aki Gephardt asszonyjal együtt dolgozik ezen a témán. Úgyhogy Hans Péter Mayer a, a hivatalos jelentéstevő, úgyhogy először neki adom meg a szót, tehát sajnos most nem a hölgyeké az elsőbség, és utána adom meg Szenelova asszonynak a szót, hogy ő is szóljon néhány szót. Mayer úr, kérem, hogy vezesse be a témát az ön szempontjából. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Tisztelt felszólalóknak hívott előadóink, hölgyeim és uraim. A mai IMCO meghallgatáson, ahol az európai... Wollen wir versuchen, einen besseren Eindruck im Hinblick auf die Position der gewinnen. Das ist az európai adásvételi jog témában ö, fogunk beszélni. És ö, egy kicsit eltér ez a mai meghallgatás más meghallgatásoktól. Ö, illetve az egyes tagállamokban is meglehetősen eltérőek az adásvételi jogok. Mindenhol más a helyzet, a különböző képviselőink a frakcióinkban és az Európai Parlamentben is másképp vélekednek, vélekednek erről. Amint önök is tudják, az Ekon Bizottság egy kicsit megelőzött minket, hiszen kolléga már egy véleményt ott megfogalmazott, <clears throat> és ott nagy tetszést adatott a saját bizottságában Ugyanakkor tudnunk kell, hogy a pénzügyi szolgáltatások alkalmazási területén érvényes csak az, amit mondott. Mi a fogyasztókról beszélünk elsősorban. Sőt, a fogyasztó védelem a fő témánk. Ezzel együtt persze mi is abban vagyunk érdekeltek, hogy kiegyensúlyozott valamennyi frakció által elfogadható javaslatot tegyünk majd. Senki nem érdekelt abban, hogy túl egyoldalúan értelmezze a saját javára a törvényt, mert akkor úgysem ö, kerül elfogadásra. Tehát ö, arra kell inkább koncentrálnunk, hogy mit tudunk javítani, pontosítani a szövegen, egyszerűsíteni, érthetőbbé tenni a szövegben, és reméljük, hogy ebben segítenek majd minket előadóink is, és persze az, az előadások után következő kérdések és válaszok köre. Köszönöm szépen, csak ennyit kívántam bevezetésképpen elmondani. Köszönjük, Májer úr! Most a asszony következik, de mielőtt megszólal, Stármály úrtól szeretnék elnézést kérni a bizottság részéről, mert elfelejtettem őt bemutatni. Az illetékes főigazgatóság szakembere a mi témánkban, és nagyra értékelem, hogy meglátogatta bizottságunkat. És öntől is várunk majd néhány megjegyzést a meghallgatás vége fele. Most Szenelova asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Malcolm Harbour, Hans-Peter Mayer kolléga megjelentek. Ahogy ön is elmondta, elnök úr, én az SSD frakció nevében, Géphárdasszony nevében vagyok itt, mert személyes ügyek miatt nem tudott már eljönni, de megkért, hogy képviseljem őt e fontos téma kapcsán. Az opcionális európai adásvételi jog kapcsán a parlamentnek itt most alapvető döntést kell hoznia. Nekünk el kell döntenünk, hogy folytatjuk-e a, a teljes és minimális harmonizáció elvének alkalmazását, vagy pedig egy új fejezetet nyitunk meg, és opcionális eszközöket is lehetővé teszünk a 28-as cikk alapján, és megpróbáljuk a fogyasztók szempontjából előnyösebbé tenni számukra a helyzetet. Mert tényleg az európai adásvételi jogot csak akkor lehet alkalmazni, hogyha ez egy formális kapcsolat az eladó és vásárló és fogyasztó között. A, az eddigi szabályozás is nagy vívmány volt a fogyasztók szempontjából, mert garantálja azt, hogy bizonyos minimális védelmet kapnak saját tagállamukban a határokon átnyúló tranzakciók esetén is. Ugyanakkor ö, ö, precedens teremthetnek bizonyos helyzetek, és ezért alternatív megközelítésekre van szükség, a fogyasztó védelmi szempontból. Nem szabad, hogy a jogi vívmányok sérüljenek konkrét esetekben, mert nem elég rugalmas a szabályozás. A parlament társ előadóm és én, Géphátaszony nevében beszélek, egyetértünk abban, hogy nem elégedhetünk meg a jelenlegi fogyasztóvédelmi szinttel, tovább kell lépnünk. Ilyen tekintetben a bizottság javaslata sok hiányosságot tartalmaz, a fogyasztóvédelem szempontjából. A bizottság azt állítja, hogy minden javaslat, amit megtett, növelni fogja a fogyasztóvédelem szintjét, az akik szintjén. Hogy ez igaz-e vagy sem, ezt nem tudjuk egyelőre ellenőrizni, de biztos, hogy a jelenlegi helyzetről konkrétumokat nem mond a bizottság, és azt látjuk, hogy a fogyasztóvédelmi akik csak minimális harmonizáció mentek át, és egyes tagállamokban jóval magasabb szintű a fogyasztók védelme, mint másokban. Ezért egy közös európai adásvédeli szerződés tervezete nem biztos, hogy általában véve javítaná a helyzetet, hanem egyes tagállamokban akár rossz, rosszabbá tenni, rontaná a fogyasztók jelenleg élvezett jogait. Tehát körültekintőeknek kell lennünk. Múlt héten több megjegyzést tettem már a bizottság javaslatával kapcsolatban. Közelről megvizsgáltuk a bizottság által rendelkezésünkre bocsátott adatokat és metodikát, és minőségével kapcsolatban sajnos fenntartásaink vannak. Kritizálnom kell azt a tényt, többek között, hogy a bizottság nem vette figyelembe a fogyasztójogi irányelv mm, ide vonatkozó részeit kellőképpen, és a business to consumer distant, vagyis táv, tranzakciók során keletkező helyzetekre sem volt tekintettel. A tranzakciós költségeket sem kalkulálta szerintünk posta, már, pontosan, már pedig a határokon átnyúló kereskedelemnek ez egyik legfontosabb mutatója. Nem vagyunk meggyőzve az adatok válogatása és értékelése tekintetében sem. Szerintünk túlzóak a bizottság által felvázolt mm, jövőképek és bőven van kérdésünk a tranzakciós költségekkel kapcsolatban és a fogyasztói bizalom kérdésével kapcsolatban. Örülök azonban annak, hogy a jogi bizottság előadójával meg tudtunk egyezni abban, hogy közösen milyen kérdéseket fogunk föltenni az Európai Parlament hatás elemző csoportján keresztül. Ezeket december közepéig, ezekre december közepéig várunk majd választ. Jelenleg csak ennyit kívántam elmondani, köszönöm, hogy meghallgattak, és köszönöm, hogy érdeklődnek témám iránt. Thank you very much for that. Mi is köszönjük ezt a bevezetőt, és egy kicsit az eljárást is felvetette ez a felszólalás, az eljárás ügyét. Nyilván most széles körben hallgatnak minket, de annyit tudni kell, hogy a, a parlamenti eljárásban a parlament igyekszik arra nagyon odafigyelni, hogy egymással összhangban legyenek a különböző jogalkotások. Erre külön egységet hoztunk létre, és Szanelova asszony és Mayer úr jó, hogy felvetik ezeket a kérdéseket. Az egyes irányelvek, rendeletek összhangja tekintetében. A jogi bizottság egyébként itt az illetékes bizottság, nem véletlenül, de amint már is láthatják, minket is komolyan érint a kérdés a fogyasztóvédelem szempontjából. Na, nézzük az előadóinkat. Először Stölkes kollégát fogom megkérni, hogy tartsa meg előadását. Elvileg majd ott képernyőn is látható lesz, amit ő előkészített, és reméljük, hogy a webcast adásban is ezek a diák majd megjelennek a képernyőn. Egyelőre még én vagyok a képernyőn, én nagyon örülnék, hogyha megjelennének a diák helyettem, és kérem önt akkor, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon örülök, hogy itt lehetek, nagy megtiszteltetés a számomra. Próbálom röviden összefoglalni az előadásomat. Most még nem látják a diákat, de arról, arra kértek, hogy beszéljek a közös európai adásvételi jogról. Európában. Két sávon indulunk el, az egyik a harmonizáció, harmonizációs irányelvek, de vannak egy egységes jog, jogszabályok is, mint például a közlekedésre és a telekommunikációközlésre rendeletek, és emellett vannak opcionális eszközök is, ez, valami, ez teljesen új. Hogyha megnézzük, itt van a ö, dia, Érdemes lenne megnézni konkrétan, hogy miről is van szó. Mi is az a fogyasztói aki? A fogyasztói aki, a fogyasztói rendeletek összessége elég részletes. 85-ben kezdődött az első ilyen, ez az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések, aztán a fogyasztói hitelek, ez egy horizontális eszköz, amely minden szerződésre vonatkozik, illetve a szervezetutazásra, aztán a a üdülési jogra vonatkozó irányelv, a távol lévő személyek között hozott szerződések, aztán a fogyasztói, a fogyasztói cikkek adásvételéről szóló irányelv, ez egy kicsit félrevezető, mert ez csak két évre vonatkozik, aztán emellett van a közlekedésre, az elektronikus távközlésre, az elektronikus kommunikációra vonatkozó, 2009-es csomagba tar- tartozó, az általános érvényű gazdasági szolgáltatások csomagába tartozó, és emellett vannak bizonyos új intézkedések, ezek közül néhány egyesek meglévő jogszabályokat módosítanak, de vannak újak is. Ilyen például, hadd nézzem csak melyik, az, arra vonatkozóan, hogy bizonyos fizetési módra alkalmazandó illetékek, aztán a telefonos kommunikációra vonatkozó, aztán emellett vannak a CRT-n, tehát a fogyasztóvédelmi jogi irányelven belül bizonyos fogyasztókra vonatkozó új szabályok, amelyek a meglévő akit egészítik ki. Opcionális intézkedések ezek, eszközök a most javasolt irányelven belül. Most nézzük meg a fogyasztóvédelmi aki, tehát a meglévő, amúgy is érvényes jogszabályok, illetve a CSL közötti összefüggést, ugye a CSL az a közös európai adásvételi jog. Ez lehet, hogy egy picit nehéz megérteni, de a, a hagyományos jogszabályok azok nem tartoznak ebbe bele. Ez korlátozott a hatáját tekintve, tehát ez csak adásvételi szerződésekre vonatkozik, a személyi hatája és korlátozott a B2C, illetve B2B tartozik ide. De tehát nem csak B2C, ahogy ezt mondtam is, hanem a B2B is, akkor, hogyha az egyik fél KKV és a tagállamok ezt kiegészíthetik, illetve ki terjeszthetik az összes B2B szerződésre, nem azokra is, amelyekben nem KKV az egyik fél. Csak a határon átnyúló szerződésekre vonatkozik, de a tagállamok kiterjeszthetik a tagállam határain belüli összes szerződésre is. Itt, akkor, itt viszont felmerülnek azok a jogszabályok, amelyek attól függetlenül, hogy határon túlmutató vagy nem, a szerződés mindenképpen érvényesülnek. Egyes esetekben a fogyasztók kritizálják ennek az opcionális voltát, ezt majd hallani fogják több előadótól valószínűleg, Nos, nézzük még a CSL és a fogyasztói aki közötti eh, kapcsolatot. A B2C esetében nem lehet mazsolázgatni, hogyha valaki a CSL-t választja, akkor ezt teljes mértékben, a teljes egészében alkalmazni kell, és ez a fogyasztóvédelemben nagyon fontos. Számos eh, szerződéses aspektus a CSL hatáján kívül eh, esik, illegalitás, immoralitás, nyelv kérdése, nondiskrimináció kérdése, de hogyha megnézzük a fogyasztóvédelmet, ott még több minden esik a CSL hatáján kívül. A B2B szerződések esetében, hogyha az egyik fél például KKV a, konszumi, a, a fogyasztói, aki az nem csak adásvételre vonatkozik, Különös tekintettel a e, szerződés előtti, tehát az előszerződési információ szolgáltatási e, e, kötelezettség például, illetve a visszavonás lehetősége. A határon átnyúló adásvétel esetében a fogyasztóvédelmi aki még mindig mindenképpen alkalmazandó, akkor is, hogyha nem a CSL-t választották, vagy nem mondták meg, hogy melyiket választják a felek. Vannak fontosabb aspektusai a szerződésjognak, amelyek itt a CSL által le, lefed, le vannak fedve, ezek a harmonizáltak, tehát különböző szerződés megkötése, a kölcsönös megegyezésen alapuló megszüntetése, az interpretáció kérdése, az eladó jogsegélye, a, a kártérítés, illetve a, a kamatlábak kérdése, stb. stb. stb mivel opcionális a CSL, ezért a felek maguk dönthetik el, hogy választják vagy nem. Nyilván akkor fogják választani, hogyha mind a két félnek előnyös. Magas szintű fogyasztóvédelmet biztosít ezt. Nálunk itt a belgiumi belgőmi helyzetre, e, belgőmi helyzettel összehasonlítva a CSL-t megállapíthatjuk, hogy a CSL 99%-ban legalább olyan magas szintű fogyasztóvédelmet biztosít, mint a belga jog, tehát nem mondhatjuk azt, hogy alacsonyabb a fogyasztóvédelmi listája, fogyasztóvédelmi szintje. Itt beszélhetünk a tisztességtelen szerződéses feltételekről, aztán beszélhetünk az előszerződés információs kötelezettségről, az elállás jogáról, illetve a jogsegély kérdéséről. Az irányelv egy általános klauzulát alkalmaz, minimális harmonizáció szerepel ebben, egyes tagállamok nem korlátozzák a, e, ennek az alkalmazását a nem e, a tárgyalás, tárgyát nem képező e, szerződéses feltételekre. Ez egy elméletileg magasabb szintű védelmet nyújt. Nincs általános transzparencia kötelezettség, van egy indikatív jellegű lista, míg a CSLN belül egy egyértelmű, a 81 és 85-ös pontban egy egyértelmű fekete, illetve szürke lista van, amely nagyobb biztonságot nyújt. A másik példa az a vásárlónak járó jogsegélyek. Hogyha megnézzük a fogyasztói cikkek adásvételének szerződését, akkor Hát e- e- ebben nincsen egy átfogó e, jogsegélyrendszer, tehát ugye a javítás, a csere, stb. Hogyha megnézzük a CS-et, ott azonban egy nagyon átfogó jogsegély jogsegélyrendszer a 106-as cikkben, amelyben jog, amely szerint jogosultak a szerződés teljesítésének a visszatartásától, visszatartására, az kártérítésre, stb. Tehát összességében a jogsegély tekintetében a CSL nagyobb szintű fogyasztó védelmet biztosít, mint az eddigi fogyasztóvédelmi irányelv. Természetesen vannak előnyei és e, hátrányai mind a kettőnek. A e, fogyasztóvédelmi irányelvnek az, az előnye az, hogy szélesebb a e, hatája, szélesebb körül a hatája, és ugyanezek a, ugyanazok a szabályok vonatkoznak a tagállamon belüli kereskedelemre, mint a határon túlnyúlóra. És az utolsó hozzászólásom, vagy a megjegyzésem, 9 pont, tulajdonképpen ebben szeretném összefoglalni az előadásomat. Ahogy már elmondtam, csak a fogyasztóvédelmi szerződési jognak csak egyes területeit harmonizálták, de bizonyos fontos aspektusok, mint a tisztességtelen feltételek, a távollévők között kötött szerződések, stb. Specifikus szabályok vonatkoznak bizonyos szolgáltatásokra, például a pénzügyi szolgáltatásokra, az utazásra, szervezett utazásra, illetve az üdülőhasználati jogra. Aztán emellett a minimum és a teljes harmonizáció keveredik a csr en belül, ez zavaró lehet, de sajnos lehet, hogy ez elkerülhetetlen. A jogsegélyek tekintetében a az fogyasztóvédelmi irányelv nem teljes, ebben a CSL előnyös mindenképpen, előrelépés jelent. A nemzeti szerződési jog beszivárog, szépen lassan beszivárog a jogszabályokba, a közlekedésbe, elektronikus kommunikációba, stb. Fragmentáció vonat figyelhető itt meg, amely bizonytalansághoz vezet, Egyre nagyobb szerepe van az Európai Bíróságnak, egyre nagyobb, egyre több ügy kerül az Európai Bíróság elé a szerződési jog keretén belül. Végül pedig a CSL magas szintű fogyasztóvédelmet biztosít. Lehet, hogy ez további lépés a fogyasztóvédelem javítása terén. Köszönöm szépen a figyelmüket. Well, thank you uh, very much for that very comprehensive. Köszönöm szépen ezt a nagyon átfogó a téma bemutatást. És ön ugye a magas szintű munkacsoportban is dolgozik, már régóta ezen. Azt hiszem, hogy most arról kell majd döntenünk, hogy hogyan tudjuk a legjobban felhasználni ezeket az elementumokat. Most pedig feltennénk az első kérdéseket. Nem tudom, hogy bárkinek kérdése van-e a jelentéstevőkhöz, Schwabhoz, Schwab vagy a többiekhez, illetve az árnyék jelentéstevőkhöz. Miután senki sem kíván kérdéssel élni a professzorhoz, Schwabur? igen, tessék, öné a szó. Nem akarom átvenni a professzor úr szerepét. Az előadó most mondta el, hogy a belga jog tekintetében nem jelentene ez romlást, de szeretném föltenni a kérdést, hogy mely fogyasztóvédelmi irányelvre céloz, és mire alapozza ezt a véleményét, mert a teljes és a minimális harmonizáció esetében teljesen más a helyzet. Hogy következteti azt, hogy a fogyasztóvédelem szintje a szezon révén javulna az egyes tagállami szabályozásokhoz képest. What's the majority of... Hát nem tudom, hogy most ezt jól értettem-e. A legtöbben úgy tűnik, hogy úgy gondolják, hogy alacsonyabb most a, ezzel az új javaslattal a fogyasztóvédelmi szint. Igen, én is így értettem, mondja az elnök, de nem tudom, hogy a legtöbb résztvevő, de miben résztvevő? Hát azok közül, akik megvitatták a irányelvet, vagy legalábbis a tervezett irányelvet, a legtöbben úgy gondolják, hogy ez nem megfelelő védelmi szintet nyújt majd. Köszönöm szépen. Hát azt hiszem, hogy a többség fogalma az sok mindent rejthet magába. Nézzük meg, hogy a szakértői csoportból milyen a reakciókat kaphattunk, és hogy hogyan is jutottunk el arra a szintre, ami, ami most jelentkezett, és szerintem lehet, hogy a mi szakértői csoportunk pontosan ellenkező véleményen lesz, mint az önök szakértői csoportja. Elnök, köszönöm szépen. Azonban, ha úgy gondolom, hogy én elnökként feltettek egy kérdést, ha jól értelmezem, ön azt hangsúlyozta, hogy ez a 28-as rezsim, ez ugye az összes szektorra vonatkozó a fogyasztóvédelem, le vonatkozik. Most hát itt igazából az a kérdés vetődik fel, hogy a Feslen hogyan tud hozzátenni hozzáadott értéket a mostani rendszerhez, hol van itt az igazi érték, globális általános védelmi szint tekintetében. Természetesen ők nagyon mélyen megvizsgálták részleteiben a helyzetet, elemezték, és elképzelhető, hogy ugye a védelmet más oldalról is táplálni tudjuk, mert ez egy nagyon komplex kérdés. Azt hiszem, hogy ezért is mondta el Schwab úr, hogy nagyon sok vitára ad lehetőséget ez az anyag. Természetesen értem azt is, hogy az önök értelmezésében hogyan néznek ki a dolgok, de hogyha mondjuk egy százszázalékos körként nézzük a fogyasztóvédelmi jogokat, akkor nem tudom, hogy milyen arányt képzel el a hozzátett ö, fogyasztóvédelmi jogszabályokkal kapcsolatban. Nos, hát úgy gondolom, hogy itt egy opt-in rendszert lehetne megalak- megalkotni. Nem tudom, hogy ez jó-e vagy sem. Ezzel védjük-e a fogyasztókat vagy sem. De hát mi is az, ami egyébként megvalósulna, hát vissza lehetne térni a nemzeti védelmi szintekhez. Mert itt jobb, a, de azonban itt jobb a jogorvoslati rendszer, tehát valószínűleg megéri az egész csomag elfogadása. Elnök, köszönöm szépen, ez így nagyon hasznos volt. Májer úr. Szia. Ön azzal kezdte az előadását, azt mondta, hogy 1985 óta vannak fogyasztóvédelmi ö, jogszabályok európai szinten, és önök, és ön felsorolta az összeset, szerencsére. Ö, hogyha most ez az európai adásvételi jog belépne a képbe, mi lenne ennek a következménye? Az ön által említett jogszabályokat hatályon kívül lehetne helyezni, vagy esetleg ami még kimarad, azt egy egységes fogyasztóvédelmi jogszabályban össze lehetne foglalni? Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy Természetesen konszolidációja, hogy lenne-e konszolidáció, ez egy különböző, külön kérdés. Bárhogy is a CSL csak bizonyos szerződésekre vonatkoznak, például nem vonatkozna a szervezetutazásra, stb. Ezeknek az irányelveknek megvan a, a létjogosultsága, másik oldalon, ami a fogyasztói szerződéseket, adásvételi szerződéseket illeti a lévők esetében, vagy az üzletelésségen kívül kötött szerződések esetében, ezen ez olyan szerződések, ezen belül olyan szerződésekre, amelyeknél a, a felek úgy döntöttek, hogy ezt a CSR-t használják, mint opciót, ezt használhatják. Tehát kell, hogy legyen valamilyen rezsim, Kell, hogy legyen valami olyan rezsim, ami, öm, hogyha senki semmilyen opciót nem választ, akkor is érvényesüljön. Kérdés az, hogy a fogyasztó hogyan jár jobban. Melyik rendszer alapján jár jobban? Az én válaszom az ön kérdésére az, hogy nem, de persze lehet, hogy eltérő véleménnyel rendelkezünk. Nos, hát azt hiszem, hogy nagyon jól leírta a helyzetet. Ebben a kontextusban nagyon érdekesen lehet majd megvitatni a különböző fogyasztóvédelmi aspektusokat. Még egyszer feltenném a kérdést, esetleg valaki kérdést kívánne feltenni, nem? Nos, hát akkor Ugye általában a meghallgatásokon vannak kérdések, amennyiben most ezeket valaki nem tette föl, akkor nyugodtan intézhet majd hozzá egy kis privát cédulát, és megteheti e-mailben is a kérdésfeltevést. Kérem szépen, hogy azért ne álljanak sorba, de azért mégis, hogyha valakibe beleszorult egy kérdés, akkor azt nem maradjon ott. Következő szekció jön, ez pedig nem más, mint egy újabb aspektusa a közös CSS jognak. Nos, hát itt most Bert Seifert következik, akinek igen nagy tapasztalata van ezen a szakterületen, hiszen ő a Kereskedelmi és Ipari Kamarától érkezett hozzánk Oldenburgból, és egyébként az Európai Kötelmi Jog munkacsoportban is részt vesz. Úgyhogy most mindenkinek 10 percet fogok adni, és azután majd ismét a parlamenti képviselőké a szó, hogy kérdéseket tehessenek fel, de a szakemberek számára lehetővé tesszük majd azt, hogy elmondják véleményüket, hogy mégis általános értelemben hogyan vélekednek erről a területről. Tehát akkor Golyán szasszonyi először a szó. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, mindenkit köszönök. A BEUK részéről szeretném megköszönni azt, hogy meghallgatás szervezett az IMCO, a közös európai kötelmi jogról, illetve adásvételi jogról, úgyhogy erre egyébként szükség is volt már. Még egyszer köszönöm szépen. Nagyon örülünk annak is, hogy elmondhatjuk aggájainkat, a helyzet értékelését véleményünk szerint, hiszen nagyon sok Európai Uniós fogyasztóvédelmi szervezet itt jelen van most a teremben is. Nagyon sok mindent kell elmondanom, csak 10 percem van erre, amennyiben részletesebben kívánják véleményünket meghallgatni, hát természetesen erről beszélhetünk még a jövőben is. Nézzük a közös európai adásvételi jogot. Ezzel kapcsolatban három kérdést kell feltenni. Első kérdés, valóban szükség van-e egy opcionális európai jogra ezen a területen. Második kérdés, mi lenne a hatása egy ilyen javaslatnak az európai fogyasztókra? És a harmadik, hogy hogyan is nézne mindez ki a politikákban, illetve a fogyasztóvédelmi politikában. Nézzük meg, hogy mi is a háttere ennek a kérdésnek. Ne haragudjanak, a szlájdokat elfejtettem feltenni. Tehát már a kollégák elmondták, hogy milyen komoly hagyományokra tekken, tekint vissza az európai fogyasztóvédelmi jog, és ebben az utolsó építő tégla a 2011-es irányelv, amely harmonizáción dolgozik, az online ö, szerződéses jogot is beleveszi ebbe. És egyébként ennek köszönhetjük mindezt az Európai Parlamentnek is. Tehát ez egy óriási sikertörténet. És most látjuk azt, hogy az Európai Bizottság egy teljesen más megközelítést javasol, most egy opcionális eszközt kíván bevezetni. Nos, hát itt azért nagyon nagy kockázata van mindennek, és szerintünk rossz lenne a hatása az európai fogyasztókra. Van itt egy hatásvizsgálat. Nézzük meg azt, hogy mit szól ehhez a jelentéstevő is. Várjuk azt, hogy mik lesznek a végkövetkeztetések. Nézzük meg, hogy mi is a mi véleményünk. A BEUK nem támogatja a közös európai adásvételi jogot, szerint nincsen szükség ilyen eszközre, és azért is van ez így, mert ez egy különleges helyzetben lévő fájl, nem csak mi európai szinten a BEUK részéről, hanem a nemzeti fogyasztóvédelmi szervezetek is nagyon is konstruktív párbeszédet tudtunk kialakítani az iparággal és más érintett felekkel, akiknek szintén igen szkeptikus a hozzáállása az új javasolt eszközzel szemben. Ezért kell feltennünk azt a kérdést, hogy amennyiben fel, amennyiben nincsen szükség az európai fogyasztóvédelmi szervezetek szerint erre, akkor miért is teszi a javaslatot az Európai Bizottság? Egyáltalán nem el lesz egyszerűbb az életünk, sőt, inkább komplikáltabb és konfúzabb lesz minden mm, a fogyasztóvédelmi szervezetek számára, épp úgy, mint a KKV-k számára, és szerintünk rosszabb szintet fog biztosítani fogyasztóvédelmi szempontból is, és ez pedig rossz lenne és ráadásul nem teszi lehetővé a szükséges modernizációt. Tehát szerintünk nem jó ez az opcionális megközelítés, legalábbis nem a B, 2 c szerződések szempontjából, hiszen itt egy párhuzamos jogról, kialakulásáról lesz szó, hm, ez 27 különböző tagállami fogyasztóvédelmi jog, lesz egy EU-s, és még plusz az opcionális EU jog. Tehát ez így nem jó. Ez még a az egyetemi kutatók részéről is, tehát ők is azt mondták, hogy ez túl bonyolult lesz. Hát akkor hogy fogják tudni az átlag fogyasztók mindezt megélni, hogyan fogják tudni jogaikat érvényesíteni, és milyen nehéz lesz ezeket a különböző megközelítéseket egymással párhuzamosan, vagy egymás ellenében érvényesítetni. Tehát itt biztos, hogy ez túl bonyolult lesz, jogbiztonság sem valósul meg, és szerintünk diszkrimináció is lesz, és a különböző fogyasztókat másként fogjuk megítélni attól függően, hogy éppen milyen jog alá tartoznak. Ráadásul piac torzulást is előidézhet mindez, mert a zavaros helyzet az mindig ilyesmire ad okot. Ez az opcionális megközelítés az, ami számunkra nem jó. Ez nem egy okos megoldás, és ráadásul itt most nem csak a mostan tárgyalt jogról van szó, hanem a jövőben más jogszabályokat és hasonló opcionális jelleget kíván majd bevezetni az Európai Bizottság. Tehát a CESL által biztosított fogyasztóvédelmi szint alacsonyabb bizonyos szempontból, mint a korábbi volt, és nagyon hosszú listákat írhatnánk arról, és írtunk is, és megvizsgáltuk az érintett szervezetekkel azt, hogy a különböző helyzetekben hogyan is néz ki a fogyasztóvédelmi szint, és bizony nagyon sok esetben alacsonyabbra jött ki az új jogszabály értelmében. Tehát itt a CESL nem európai szintű védelmet ad. Nagyon sok helyzetben viszont a nemzeti szinthez fogják a fogyasztók ezt hasonlítani, és sokszor alacsonyabb az európai szintű. Tehát ez így nem jó. Szerintünk ez nem fog tetszeni a fogyasztóknak sem. Aztán van egy másik fontos gondolat is, politikai szempontból, vagy jogalkotási szempontból. Az, hogy ezzel a mostani jogszabálya gyakorlatilag lelassítjuk a modernizációs folyamatot a fogyasztóvédelem területén, Nézzük meg például a technológiai területeket. Ehhez nincsen hozzáigazítva a mostani mm, jogszabály, tehát a valósághoz kellene igazítani a jogszabályokat is. És bizony az Európai Bizottság ezeket a digitális tartalmakra vonatkozó kérdéseket nem fogja tudni megoldani ezzel a jogi eszközzel. A modern világban csak akkor tudjuk ezt majd megoldani, hogyha az opcionális mm, jogi eszközhöz nyúlunk, már pedig ez nem egy jó megközelítés. Mit is javasolunk? Milyen helyet? Mi azt javasoljuk, hogy praktikus, gyakorlati megoldásokat dolgozzunk ki. Legyen egy közös európai kötelmi jog, amely az online kereskedelmet szabályozza, tehát egyfajta puha jogi megoldást szeretnénk javasolni, gyors megoldásokat, és azokra a kérdésekre adjunk választ, amelyek felmerülnek a fogyasztók részéről. Tehát egyfajta ilyen szerződéses modelleket fogunk javasolni, amely nem fogja felváltani a kötelező értelmű nemzeti szintű jogszabályokat, de mégiscsak bizalmat fog nyújtani, mert ugye ezt a fogyasztóvédelmi szervezetekkel fogjuk letárgyalni, és ugyanakkor a kereskedőkkel is. Ezért nagyon kevés lesz a kockázat annak, hogy ezeket a szerződésmodelleket megtámadnák bíróság előtt. Nagyon jól működik egyébként ez a tárgyalási folyamat most, és egy utolsó gondolat, amelyre szeretnék még kitérni, az az, hogy úgy gondoljuk, hogy európai szinten szükség van arra, hogy holisztikus megoldásokat alkalmazzunk a fogyasztókra vonatkozó jogszabályok szempontjából, és le kell bontani mindazokat az akadályokat, amelyek a határokon keresztüli kereskedelmet akadályozzák, és az igazi nehézségeken fel kell, felül kell emelkednünk, az ADR és az ODR-re gondolok itt egy elsősorban. Egyetértek Stajk professzorral, hogy bizony van még a módosításra a mozgástér, modernizációjára van szükség ezeknek a jogszabályoknak, és bizony ezt meg is kell tenni, de nem csak azokkal, az, nem csak azoknak kell biztosítani ezt a magasabb szintű védelmet, amely, akik az opcionális jogszabályt választják maguknak, nem, ezt mindenkire ki kell terjeszteni. Hölgyeim és uraim, véleményem szerint ahhoz, hogy egy piac működjön, jó ö, eladókra és ö, magabiztos vevőkre van szükség, amennyiben nincs jogbiztonság, azt az Európai Bizottság sem fogja tudni létrehozni, és most remélem, hogy azért mégiscsak meg fog valósulni ez a jó klíma. Um, uh, Köszönjük szépen ezeket a világos diákat és okfejtéseket. Hamarosan mindjárt vitát nyitok a témáról, de előbb megadom a szót Zeifert úrnak, aki egy német kereskedelmi kamera, kamera szakembere, és elmondja nekünk, hogy a Cecil fogyasztóvédelmi szempontból jó dolog. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Mikrofon. Ja, sehr geehrte Damen und Herren. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! E, a ennek a meghallgatásnak a címét választottam orientációként. Egyes elemeket egyes elemek, elemeket kiválasztottam a közös európai adásvételi jogból. Nos, mi a német kereskedelmi kamara részéről alapvetően támogatjuk ezt a gondolatot, ezt az opcionális szerződési jogot, adásvételi jogot, persze minden mellett még van számos probléma, amelyeket még meg kell tárgyalni. Összességében egy kicsit provokáló megfogalmazást választottam az első diára. Ez, ez egész csak akkor működik, hogyha a fogyasztó ezt jó, nem csak akkor működik, hogyha a fogyasztó ezt jónak tartja és elfogadja, hanem a kereskedőnek is jónak kell tartania és el kell fogadnia. A kettős kölcsönös elfogadás nélkül nem működik ez az egész, ezért hogyha valami ilyesmit eh, szeretnénk eh, alkalmazni, akkor eh, ennek egyetlen, egyetlen jogszabályban kell megtalálni minden szabályozást, nem szabad ezt még kiegészíteni ilyen, meg olyan, meg amilyen, amolyan területekre vonatkozó egyéb jogszabályokkal, mert ezt nem fogja különben elfogadni a kereskedő, nem fogják elfogadni a kereskedők. Ami a digitális tartalmat illeti, ez több vitában felmerült a vita ezzel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban csak egy dolgot tudok mondani. Ez nem tartozik ide. Ezzel kapcsolatban még szerzői jogi szabályok is felmerülhetnek, problémák is felmerülhetnek, amelyeknek ezen adásvételi jog keretén belül semmilyen keresnivalójuk nincsen. Mindenki azt mondja, hogy a digitális tartalmaknak nincs semmi keresnivalójuk ebben a jogszabályban. Még egy dologra azonban említenem kell, egy dolgot említenem kell, ami az elfogadást illeti, a CSL-t csak akkor fogadják el, hogyha az egész egy, egyértelmű, megingathatatlan jogalapon nyugszik. A 114-es cikk, az Európai Unió működésére szóló 114. cikke nem megfelelő jogalap. 2006-ban már előfordult az, hogy az Európai Bíróság egyszer csak megjelenik, és azt mondja, hogy kedves Európai Unió, ez a szabályozás, ez a jogszabály szép és jó, de nincs ö, jogalapja. Az európai szövetkezetek területén láttuk már ezt, persze ezt a két területet nem lehet összehasonlítani, de hasonló irányba halad a dolog. Hogy egy kicsit konkrétabbá váljunk, melyek a nehézségei, melyek azok a nehézségek, amelyekkel mi e, itt szembenézünk, amelyeket mi itt azonosítottunk. Az egyik az információs kötelezettség. Ugye a túlzott információs kötelezettség nehézkes lehet. 97 különböző információt kell adni a CSL eh, eh, szerint, plusz 10, ehhez még jön 12, hogyha online szerződéskötésről van szó, plusz még a, eh, a Services Directive tehát a szolgáltatás irányelv szerinti eh, információs kötelezettség. Na most ezt a fogyasztó hogyan olvassa el ezt? Az információ fontos, ezzel egyetértünk, eh, mindannyian egyetértünk. A kérdés azonban az, és ezt a mindennapi gyakorlatommal alátámaszthatom, eh, mennyire átlátható módon van megfogalmazva az információs kötelezettség a jogszabályokban például egy, egy közepes vagy egy kisvállalkozásként működő kereskedő érti ezt. Gyakran jogi öm, tanácsra van szükségük ahhoz, hogy lássák, hogy miről kell információt adniuk. Nos, a mindennapi gyakorlatban ö, hallom azt, hogy kérdezik tőlem az online az online kereskedők kérnek, hogy kérik azt, hogy az általános szerződéses feltételeket ugye meg kell adniuk, meg kell adniuk a kereskedés során, azonban ehhez szükséges az, hogy egy általános szerződési feltételekkel rendelkezzenek, rendelkezzenek a kereskedők, de ez egyáltalán nem átlátható. A következő pont, és itt kezdődik az, hogy kezd drágává válni a dolog, a fogyasztóvédelem drága kérdés, hogy mennyit vagyunk hajlandóak fizetni ezért. Tehát mennyire átfogó kell, hogy legyen a fogyasztóvédelem. Nos, Németországban úgy néz ki a helyzet, hogy az eladónak lehetősége van az árut kicserélni, vagy megjavítani. Tehát első körben mindig ez a lehetőség felmerül. Na most a CSL szerint ez megfordul, ez az utólagos teljesítés kiesik, kivéve, hogyha a fogyasztó ezt kéri. Na most a, az eladó esetében ez pénzügyi tekintetben következményekkel jár. Hogyha a kereskedőnek számára, kereskedő számára gyakran olcsóbb és gyorsabb a csere, illetve a javítás. Nos, ezzel összefügg a, az elévülés kérdése. Ezzel kapcsolatban két probléma merül fel. Az egyik téma az, az hogy tíz éves elévülésre van-e szükség a teljesítési, vagy jogorvoslat esetében. Hogyha, telefon, hogyha egy iPhone-t veszek, ez tíz év múlva már nem is fog létezni, a termék maga. Tehát a tíz éves elévülés, ez nagyon sok terméknek a, az életciklusánál hosszabb, természetesen nem mindegyiknél, de sok esetben. A javaslatunk német szempontból legalábbis a két éves elévülés, de most a két két éves elévülés is létezik a, az egyik cikkben, a 180-as cikk szerint e, ez azonban a kár eset felismerésétől számított két év. Tehát amikor a fogyasztó látja, hogy na, most itt valami kár merült fel, akkor mostantól kezdve jogorvoslatot, vagy orvoslatot kérhetek ezzel kapcsolatban, akkor onnantól számítódik a két év. Na de az eladó nem tudhatja, hogy a fogyasztó mikor vette észre a hibát, vagy mikor vehette észre a hibát a zárucikken. Ez nem működik tehát a gyakorlatban nekem a kereskedőnek mindig a tíz éves elévülésre kell beállnom. Ezzel kapcsolatban még egy pont felmerül, ami eddig nem merült e, fel. Mindez hogy jelenik meg a mérlegben? Hogyha a legtöbb e, KKV, ugye, e, mérleget készít, és ebben a mérlegben tartalékokat határoz meg ilyen esetekre. A probléma a következő. Itt összefügg egymással az, hogy nem létezik az a jog, mely szerint csere vagy javítás szóba kerülhet egy hibás esetében, másrészt pedig tíz éves az elévülés. Ezzel fel, ezzel tízszeresére nő az ilyen tartalékoknak a összege, ezek, ezek, emiatt azonban egy pár éven belül egy KKV csődbe mehet. Ez azonban nem lehet az ilyen hosszú elévülésnek a célja. Úgyhogy ennek az egésznek a vitának a mérleg szempontjából való vizsgálata igenis, hogy nagyon fontos. Minél több ígéretet kell tennem nekem, mint vállalkozónak, annál kis, kevesebb nyereségem lesz ezért magasabbak lesznek az árak. Ez nem lehet a célja, vagy nem lehet az értelme a fogyasztóvédelmi jogszabályoknak, vagy azok egyes pontjainak, mint itt például az elévülés kérdése. Nem tudom, mennyi időm van még, de már az utolsó fóliánál tartok, ezzel visszat, visszatérek az kezdeti kérdésfeltevéshez, hogyha nem sikerül a céljását úgy kialakítani, hogy mind a két fél számára előnyös legyen, mind a fogyasztó, mind a kereskedő számára, hogyha nem gondolja mind a kettő, legalább nem hiszi mind a kettő az, hogy ez jó választás, akkor az egész projekt halára van ítélve, még mielőtt megszületett volna. Köszönöm. Good. Well, thank you very much indeed. Köszönjük szépen. Sajnálom, hogy az óra közben megállt, és hogy későn kezdtük az ülést, legközelebb majd ügyesebbek leszünk. Köszönöm tehát. És ö, most akkor vitára kerítünk sort. Kollégák közben többen bejöttek, például Beringer is ö, a jogi bizottságból, üdvözlöm. Sok szeretettel. Ö, nos, ki szeretne az elhangzottak alapján kérdést föltenni. Gajens asszony és Seinfeld úr előadásaival kapcsolatban. Ha nincs, aki elsőként jelentkezne, akkor én ö, kezdeném a kérdezést egy olyan ügyben, amelyre már amúgy is vissza akartam térni, hogy mi az a hozzáadott érték ö, a remedik tekintetében, a jog segélyek tekintetében. Zajfert úr ugye azt mondta az előtte szólóval szemben, hogy egyes új jogsegélyi intézkedések nem biztos, hogy eléggé praktikusak, és nem biztos, hogy a felek szívesen élnek egyáltalán velük, mert túl bonyolultak. Tehát szeretném megtudni előadóinktól, hogy a kettő, két vélemény között hol van az igazság, az egyensúly, de nem akarom elvenni másoktól a szót, kívánne valaki mégiscsak megszólalni. Schwab úr, igen, és Szenelov asszony. Schwab úr először. Köszönöm szépen, elnök úr. Golyansz asszony előadásával kapcsolatban. Örülök annak, hogy beszélt a fogyasztóvédelmi irányelvről, de látok itt egy gondot, hogy a fogyasztóvédelmi irányelv sem ad választ sok kérdésre. Zajfert úr is utalt arra, hogy jelenleg garancia jogi szempontból felmerül a kérdés, hogy ha egységes lenne az európai garancia jog, akkor mindenkinek jobb lenne ettől, és hogy szükség van a tényleg teljes harmonizációra. Mert akkor nagyon sok ajánlattevő, kereskedő kénytelen lenne korábbi általa garantált dolgokról lemondani. Aztán elhangzott az is, hogy nehéz megtalálni a középutat. Az jogalkotás egésznek a sikere múlhat ezen. Az Európai Bíróság az Alpenhof ügyben kimondta, hogy kénytelen jelenlegi jogalapján az eladó és a fogyasztó is elfogadni az adott tagállami jogát, akkor is, hogyha azt nem ismeri, tehát ez így teljesen félrevezető. Emiatt ugye lehetne azt mondani, hogy szükséges az egységesítés, de ebből fakad el a megoldás. Pardon. Úgy gondolom, hogy az egységesítés, a harmonizáció. Elnézést, elnökén meg kell néznem, hogy van-e még kérdés. Szenerova asszonyt akartuk még meghallgatni összefoglaljuk először a kérdéseket, és utána egyben lehet majd válaszolni. Szenelov asszony, köszönöm szépen. Köszönöm. Zeifert úrhoz lenne kérdésem. Ön az elején üdvözölt te azt, ami elhangzott, ugyanakkor az új rezsim bevezetése elhangzott, új jogi bonyodalmakat és egyensúlytalanságokat idézhet elő, további új nehézségeket a kis és középvállalkozások számára. Az Eiffelt úr nem ellentmondás az, amit ön mond Kajasz asszony előadásában elhangzottakkal? Úgy látom, hogy a legtöbb kérdés Zeifert úrhoz ide, ide, intézték, úgyhogy először neki adom meg a szót, aztán Gajász asszonynak, és utána újra a képviselőknek. Zeifert úr, parancsoljon! Talán az első kérdéssel kapcsolatban. Nyilván jó, és mindig jó, és elengedhetetlen is az, határokon átnyúló ügyletek esélyt, hogy egységes legyen a jogalap, de ez egyúttal megbízható, érthető és kötelező is legyen ez a jogalap. Ezzel kapcsolatban azonban az a baj, hogy ez növeli -e az ügyletek költségét, nem csak a konkrét pénzbeli költségét, hanem félelmet kelt a felekben, és sokan eleve elállnak az ilyen lehetőségektől, a kis és középvállalkozások különösen, nem akarnak és nem is tudnak megfelelni ezeknek a bonyolult elvárásoknak, mert ha valaki 100 ezer, 200 ezer eurós forgalommal rendelkezik évente, akkor nem költhet tízezer eurót országonként a jogsegélyre és a jogi tanácsadásra. Tehát ezek még nem is az ügyleti költségek, amelyeket a fogyasztóvédelem okozna, hanem pusztán a különböző és idegen jogrendszer megismerésének, alkalmazásának a költsége. Tehát minél egységesebb a rendszer, annál jobb mindenkinek szerintem. Nemzetközileg a B2B területen ugye már létezik egy egységes jog, és ez kötelező. Úgy kötelező, hogy ha valaki választja, akkor kötelező, de választható. És ez normaszerűen azon létezik, de ezt is kevesen választják. Mert és én nem értem, hogy miért, mert ez egy egységes és megbízható jogalapot teremtene. Ugyanez talán a baj a Szeszlel is, hogy, hogy eleve ennek az egész joganyagnak a megismerése, még az egységesnek a megismerése is elriaszt sokakat attól, hogy elkezdjék az ezzel való foglalkozást, és pláne, hogyha kötelező, akkor ez még több aggodalmat szül. Tehát egyszerre jó és rossz ugyanaz pszichológiai értelemben. Tehát nehéz megmondani, hogy jó-e objektíve. A második kérdést nem értettem teljesen pontosan. Föltenni még egyszer nem vagyok benne biztos, hogy jól értettem. Megtenni, hogy újra fogalmazza? Igen, Persze. Köszönöm szépen. A kérdésem a következő volt. Nos, hát Goyens asszony azt mondta, hogy mennyire nagy a jogbizonytalanság, és hogy ez mekkora problémát jelent a kkv számára. És itt pedig felmerült bennem az, hogy őnek mi a véleménye mindenről. Ja, das ist in der Tat das Problem. Das ist pontosan ez a probléma, pontosan ez az a nagy probléma. A CSL e pontosan ezért jönne létre a e, jog e, e, bizonytalanság. Egy nagyon nagy probléma. Ez az első fólián volt. Egy jogszabály, hogy most ez opcionális vagy kötelező érvény, érvényű, amely nem ad jogbiztonságot, amelyel kapcsolatban folyamatosan attól félünk, hogy holnaptól már nem is így működik a dolog, ez, ennek semmi értelme. Ez így nem jó. Semmi értelme kidolgozni egyáltalán. Utaltam az Európai Bíróság döntésére az Európai Szövetkezetek esetében. Hogyha ilyesmi történik, egy olyan jogszabályá kapcsolatban, kapcsolatban, amely olyan hatalmas területet, mint az elő, adásvételi szerződés érint, és az Európai Bíróság merül, neve egyáltalán fölmerülne az egészben, azzal kapcsolatban, hogy akár a jogalapját nem tartja elfogadhatónak az Európai Bíróság ennek a jogszabálynak, akkor az, az üzleti közösség ezt nem fogja elfogadni. Az egységes, megbízható és önmagában zárt jogszabály elengedhetetlen. Tehát az, hogy önmagában zárt, az úgy értem, hogy nem egészíti ki egyéb tagállami külön kis jogszabályok hogyha, hogyha a tagállamok még ezt így úgy kiegészítik, vagy kiterjesztik, vagy ezt vagy azt hozzáfűznek, akkor ezzel kapcsolatban további költségek merülnek fel, stb. És ez kár lenne, mert ez oda vezethetne, hogy bizonyos termékeket akkor csak külföldön tudna megvár, megvásárolni a fogyasztó, hogyha az ő tagállama nem megfelelően alkalmazza. Schwab úr nagyon is jól tudja, hogy a maximális harmonizáció kérdésével kapcsolatban nagyon sokat gondolkodtunk, és talán erre majd még visszatérhetünk, de meg is adom Goyens asszonynak a szót, hogy egészítse ki a Seifert úr hozzászólását, illetve válaszoljon a kérdésekre. Az ön kérdésére térnék vissza, elnök úr, a hozzáadott értékkel kapcsolatban. Mi is úgy gondoljuk, hogy van itten további mozgástér a javulásra, a jog jogorvoslat területén, de úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság megközelítése nem megfelelő ebből a szempontból. Mi úgy gondoljuk, hogy egy igazi célzott harmonizáció az csak fikció egyelőre, de mégiscsak ez az jövő útja, és a mostani javaslat egyáltalán nem jelent javulást a korábbi szinthez képest, és két évvel ezelőtt sikerült konszenzusra jutnunk, és lehetséges, hogy meg kell várni azt, amíg a piacok jobban integrálódnak, és akkor majd a a különböző jogrendszereket is egymáshoz tudjuk illeszteni, integrálni tudjuk azokat. Így gondoljuk. Úgy gondoljuk, hogy bizony a fogyasztók megérdemlik, hogy legyen egy megfelelő jogi keret az ő védelmüket biztosítandó, és ezek az opcionális rendszerek, ezek egész egyszerűen nem megfelelő megközelítést jelentenek. Ami a tranzakciókat illeti, ugye itt a hatásvizsgálatra kitérve, itt csak szimulációk történtek, azzal kapcsolatban, hogy a jogi szaktanácsadás mennyibe kerülne a különböző cégek számára, de nagyon érdekes lenne azt megnézni, hogy valóban ez hogy néz neki a valóságban. Thank you very much. Now, can I um, invite... Köszönöm szépen. Kívánnak-e mások megszólalni? Kérdést föltenni, Warner úr? és Stanmeier úr is jelezte, hogy ehhez a témához hozzászólna. Van most ebben a szekcióban még időnk, tehát várom kérdéseiket. De először is Warner vagy Werner úr következik, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Rövid megjegyzésem lenne a mérleg költségekkel kapcsolatban és az ügyvitel költségével kapcsolatban a cecil belül. Nem szabad elfelejteni, hogy a jelenlegi jogi rezsim alapján is folyamatosan növekednek a költségek, tehát a gyakorlatban ez most is nő, és sok cég többet is ajánl orvoslat címén, mint amennyi kötelező jog szerint. és ennek komoly költsége van. Sok tagállamban hosszabb a preszkriciós időszak. Némelyik tagállamban az egész termék életciklusa végéig tart a felelősségvállalás, máshol nem. Ez óriási gondokat okoz azoknak, akik ezekben az országokban szeretnének kereskedni. Tehát ezzel a problémával érdemes lenne külön foglalkozni. Elnök, ki kíván még megszólalni? Stadmeier kolléga? Köszönöm, elnök úr, a szót. Tisztázni szeretnék néhány dolgot, ha megengedik. Gönyes asszony többször elmondta, hogy nem szabad a az európai jogot alapul venni, hanem a nemzeti jogot kell. Szerintem mind a kettőt kell, és most is figyelembe vesszük, mert a fogyasztóvédelem szempontjából az az alapszabály, hogy mindenkinek meg kell ütni az EU vívmányokban lefektetett szintet, és ami a nemzeti jogrendet illeti, ott összehasonlítható, vagy magasabb védelmi szintet kell alkalmazni. Tehát mind a kettőre tekintettel lennünk. Ugye jó volt ez a példa a belga helyzetről, ahol jóval magasabb a belga fogyasztóvédelmi szint, mint az, az EU-s kötelező. Most, hogy a harmonizáció ezen mit változtatna, a javaslatot kiegészítő magyarázat javaslatban az szerepel, hogy nem ö, lesz, nem jelenti a szöveg azt, hogy egyes területeken nem lesz harmonizáció, például a digitális ö, tartalmak tekintetében, hanem azt mondja ki a szöveg, hogyha szükségessé válik, akkor elemezni fogja a bizottság, hogy szükség van-e harmonizációra. Tehát a bizottságnál senki nem mondta azt, hogy a jövőben nem lesz harmonizáció, szó sincs erről attól még, hogy ez egy opcionális eszköz, attól még ez nem így áll. Egyetértek Gulyens Szaszonynal, hogy a modellszerződés egy jó pragmatikus megoldás lehet, csak az a baj, hogy nem lehet modellszerződést kötni a jelenlegi akvik alapján, a vívmányok alapján, mert ugye ezek minimális szabályok. Tehát ö, a minimális követelmények után a nemzeti bíró még mindig mondhatja azt, hogy megfelel ugyan az európai szabályoknak ez a szerződés, de nem felel meg a mi tagállami ö, szövegünknek. Tehát a szerződésnek az alapját nehéz meghatározni, hogy mi legyen. És pont erre próbálunk javaslatot tenni a közleményben, hogy mi is hajlandók vagyunk modell szerződéseket ö, alkotni, de csak az európai a közös alapján. Abban is egyetértek, hogy az ADR és az ODR pragmatikus szempontból jó dolgok. Éppen ezért javasoljuk, hogy a Szezl bevezetése után egy hónappal az ADR-rel és az ODR-rel is foglalkozunk majd, sőt erre vonatkozó javaslataink is vannak már, bár ezek még messze vannak a jogalkotástól, de azon vagyunk, hogy minél gyorsabban elfogadásra kerüljenek. Nem véletlen, hogy egy időben nyújtjuk be a javaslatainkat ezekről, mert csomagként tekintünk rájuk. Végül pedig Seifert úrral kapcsolatban a szerződés előtti információszolgáltatási kötelezettségről. Egyetértek Seifert úrral annyiban, hogy a túlzott információ mennyiség is elirjasztó lehet, ezt is el kell kerülni. Elnök úr is tudja, hogy a fogyasztói hitel irány elvben erről van szó, hogy, hogy mennyi legyen az értelmes információ mennyiség. A bizottság a konkrét esetben azonban kénytelen volt először, első körben a CRD-ből átvenni a szerződés előtti információs mennyiség koncepcióját, mert nem akarjuk azt, hogy megkerülhető legyen akár az EU, akár a nemzeti jog. Tehát ezt nem tudtuk nem figyelembe venni. Végül pedig többen megfogalmazták, hogy a kereskedők költségei nőnek, és hogy a harmonizáció révén több jogbiztonság lenne számukra. Ez egyfelől igaz, mert a harmonizációnak pont ez a lényege, hogy teljes körű legyen. A teljes körű harmonizáció az opcionális eszközökkel hasonló célt érhet el, de valóban van egy nagy hátránya, mert akik viszont csak otthon kívánnak kereskedni, tehát nem határa átnyúló módon, azoknak viszont bonyolultabb lesz a helyzetük, és azok a kereskedők, akik eh, a status quo alapján szeretnének tovább lépni, azoknak is eh, többletköltsége lesz fölöslegesen. Éppen ezért mondjuk a tanulmányunk alapján, hogy ez a megközelítés csak akkor, eh, és csak azokra ró többletköltséget, akiknek eh, egyébként megtakarításait jelent majd a tranzakcióban az új szabály alkalmazása. Köszönöm. I think that was very helpful. Now I think you... Köszönöm, ez nagyon hasznos volt. Természetesen a további eh, vitában is részt vehetnek, eh, csak hogy mindenki tudja, hogy hol is tartunk. Tíz perc múlva befejezzük ezt a részt, úgyhogy még van, lehet néhány kérdést, föl lehet még tenni. Egy-két pont felmerül itt. E, egyes fogyasztói szervezetek benyújtottak néhány kérdést, ezekre majd válaszolni fogunk egy kicsit később. E, nos, ez, ez, ezek közül egyesek a hatástanulmányra vonatkoznak. Mayer úr és Szájlova asszony mondom ezt, talán jó lenne, hogyha hogyha kicsit több információt tudnának adni a végrehajtási vagy megvalósíthatósági tanulmányról. Hogyha egyikőjük tudna válaszolni erre a kérdésre, az jó lenne. Májer úr, ön egy kérdést szeretett volna föltenni. Tessék, megadom a szót. Äh, Köszönöm szépen. Seifert úrhoz lenne egy kérdésem. Igaza van, ugye azt mondja, hogy a KKV-knak nehézségeik vannak a bonyolult jogi szövegek megértésével, és nehézségeik vannak a jogalappal kapcsolatban, egy biztos jogalapot szeretnének. Most itt egy opcionális eszköz gondolata merült fel. Ezt választhatják a felek, hogyha egy KKV azt mondja, hogy ezt vállalom, megérdeklődöm, hogy melyek a lehetőségek, milyenek az elényei, és ezt fogom használni a termékeimre. Ezt alkalmazom. akkor az ön véleménye szerint egy KKV eladó esetében mi hiányzik még ebben, mit lehetne még jobban csinálni? Természetesen olyan kérdés ez, amelyet nem lehet két mondatban megválaszolni. A diák, a fóliák között volt néhány fontos pont. Ez egyik a hibák kiavítása, a jogorvoslat kérdése, aztán az elévülés is ide tartozik, még számos más apróság is, ami számomra fontos volt ebben a kérdésben, a jogalap megbízhatóságának a kérdése. Legfontosabb témák, pontok itt ebben a, az érthetőség, érthető legyen ez a, az eladó számára, ne csak a jogász számára, hanem az eladó fél számára is. Ezek a jogalapok a tagállami kereskedelmen belül kereskedelmet hátrányosan érinthetik olyan szempontból, hogy nem lehetne ezzel a tranzakciós költségeket megspórolni. Ez fontos persze, de ennél is fontosabb, hogy a CSL keretén belül, vagy akár egy irányelv módosítás keretén belül itt jogi információs szükséglet merül fel, és ez minden esetben az, ezzel kapcsolatban minden esetben felmerül az, hogy egy jogászhoz kell fordulnia a kereskedőnek, és óránként 50 vagy 100 vagy nem tudom hány eurót kellene fizetnie azért, hogy jogi tanácsot kapjon. Ezért a meglá- megbízhatósághoz nem csak az egyes területek tartoznak hozzá, hanem az is, hogy alkalmazóként a legfontosabb pontokat érteni lehessen és alkalmazni lehessen. Még egy probléma, egy tipikus német probléma, ahogy ilyen fogyasztóvédelmi előírások merülnek fel, ez a CSL eh, esetében is így van, felmerül a versenyjogi probléma, eh, az úgynevezett úgynevezett figyelmeztetésekkel. Tehát, hogyha egy kötelező információ nem jelenik meg az internet oldalán, akkor a konkurencia eh, a konkurencia ügyvédjétől rögtön levelet kapunk, és ebben a levélben figyelmeztetnek bennünket arra, hogy a 97 információból kettő hiányzik az internetes oldalunk, oldalunkon. Mrs. Goyens wanted to come in. And by the way, I was... Goyen asszony. És esetleg, hogyha Stoik úr még szeretne hozzászólni, természetesen. Igen, köszönöm szépen. Goyens asszony először, és aztán ön. Jó, tessék. Kajensz asszony. Köszönöm szépen. Stademeyer úrra szeretnék reagálni, aki a CS-ről beszélt a határon átnyúló tranzakciók értelmében, de az sem igaz, hogy ez így egy belső piaci megközelítés lenne, és ugye itt eh, nem határon átnyúló szerződésekről van szó a fogyasztók szempontjából, ugyanis nem alkalmazandó különböző jog a az országon belüli vagy azon kívüli tranzok, tranzakciókra, ugyanis ez így az egységes piac elvével ellentétes lenne, már pedig fontos lenne, hogy egyenlő feltételeket bizony, biztosítsunk. Ezért lenne jó az, hogyha a harmonizáció megvalósulhatna. Thank you, Chairman. Uh, Köszönöm szépen. Ugyanezzel a kérdéssel kapcsolatban Seifert úrra reagálva a kkv számára érthetőnek kell lennie a szövegnek, persze ez utópikus. Ezt a szöveget soha nem fogják megérteni az az ember, aki nem jogász. Tehát az, hogy a jogszabály világos legyen, és egy egyszerű megoldást tudjunk találni a jogvita esetén, az megoldható, mert a túl kis összegű követelések esetében túl drága lenne jogászhoz menni. Tehát itt világos, hogy praktikus megoldásokra van szükség. Ez egy gondolat. Tehát nem hiszem, hogy lehetséges az, hogy olyan dolgokat írjunk le, amelyeket a KKV-k megértenek. Szerintünk a CESL azért jelent jó megoldást, mert azok az országok, vagy azok a vállalkozások tudnak rá, mm, tehát erre hivatkozni, amelyek tudják, hogy határokon átnyúló tevékenységet folytatnak. Elnök, köszönöm. Lenne még egy érdekes kérdés. Lehet, hogy majd még visszatérünk erre, de most tovább szeretnék menni. De ugye Golyász asszony alternatív gondolatokat is felvetett, főként a modellszerződések gondolatával gondolok. Ezt megérthetik úgy az árusok, mint a fogyasztók, És ugye az is igaz, hogy a KKV-k azok nem tudnak mindig elmerülni a CSL e részleteiben, de ugye ahhoz, hogy alternatívákat tudjunk felmutatni, arra is szükség van, hogy legyen egy biztos keret. És mi az, amely mi, melyik gondolat az, amelyik a CSL-t e annyira vonzóvá teszi? De lehetséges, hogy később majd megtudjuk még a bizottságtól pontosan, hogy milyen vezérlő elvek alapján dolgozták ezt ki. Berlinguer úr esetleg hozzá kíván szólni, hiszen ő is árnyékjelentéstevő, de bármikor hozzászólhat természetesen. Nem akarom persze kötelezni erre, de amennyiben kíván, nyugodtan szóljon hozzá, nagyon örülnénk neki. Most pedig egy nagyon érdekes gondolatot fogunk felvenni a CESL tekintetében. Schwab úgy tudni fogja, hogy mire gondolok. Ez a visszalépés jogára gondolok. Ugye itt a felülvizsgálat kapcsán került ez megint csak elő a, fel, a hatásvizsgálat szempontjából. Christopher Warner, aki már itt volt korábban is, és egyébként jogi szakértője a Brit Fogyasztóvédelmi Szervezetnek, és nagyon közelről követte az eseményeket, sőt részt is vett az Európai Bizottság szakértői munkacsoportjában. Nos, hát az ő prezentációját fogjuk meghallgatni, és aztán dr. Rupert Bellinghausen következik, aki a Linklaters-től érkezett hozzánk, és meg fogja vizsgálni a kérdést a jogászok szempontjából. Tehát két darab 10 perces prezentációnk lesz, és azután még marad egy kis időnk kérdésekre. Warner úr először a szó. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy itt most felszólalhatok ma délután, és azt szeretném elmondani, hogy a Witch részéről érkeztem. Ez egy nagyon különleges szervezet az Egyesült Királyságon belül, és most itt az Európára vonatkozó a kérdésekről szeretnék ezt még cserélni önökkel. Hát, which a legnagyobb fogyasztóvédelmi szervezet Európában, és ez egy non-profit szervezet. Teljes mértékben saját magunkat finanszírozzuk. 1,3 millió tagunk van. Mielőtt a visszalépés jogára kitérnék, elmondanám, hogy egyetértünk az elhangzó, eddig elhangzottakkal, itt különböző kérdések vetülnek fel. És mindenképpen azt szeretnénk elérni, hogy a helyzet ne, hogy ne csak javuljon, hanem a jövő fejleményeit is figyelembe tudja venni. Ezért örülünk annak, hogy az IMCO szakbizottság odafigyel a fogyasztóvédelmi kérdésekre, hiszen ez fontos a fogyasztók szempontjából. És természetesen fontos az is, hogy konkrét dátumokat, időpontokat javasoljunk, hiszen így lehet csak javítani a belső piac működését a fogyasztók örömére. Röviden megfogalmazva, a CSL életbelépésétől nem látunk igazából nagyobb előnyöket, ettől nem várunk. Miért is? Nem tudjuk egyáltalán, hogy most megfelel, elérkezette már az idő arra, hogy a részletekbe betekintsünk a csl lel kapcsolatban, hiszen hatalmas nagy elvi kérdések vannak még megválaszolatlanul ezzel kapcsolatban és úgy gondolom, hogy ha nem értjük, nem látjuk a helyzetet, akkor egyenlőre nem jó az, hogyha most részletekbe bocsátkozunk a CLS e megvitatásával kapcsolatban. Na most pedig az elállás jogára szeretnék kitérni. A fogyasztóvédelmi irányelvet szeretném ebből a szempontból elővenni példaként, és összehasonlítani a mostani javaslattal. Ez ugye csak a, azokra a vásárlásokra vonatkozó, ahol vonatkozik, ahol 14 napon belül el lehet állni a megvásárolt javak birtoklásától, tehát vissza lehet ezeket küldeni. Amennyiben ez 14 napon belül visszaküldik, a szerződés semmisnek tekinthető, és 14, további 14 napon belül kötelező, hogy kártalanítsák, illetve visszafizetsék a fogyasztó részére az elköltött összeget. Itt a, nem csak a, az országon belül, hanem a határon túlnyúló vásárlásokra is kitér ez a jogszabály. De ebből a szempontból nagyjából hasonlóak a jogak, jogok a CSL-lel kapcsolatban, illetve az elállásra vonatkozó um, irányelv tekintetében. Ugye itt a különböző nyelvek is tovább bonyolítják a helyzetet. Vannak itt azonban kisebb különbségek is, amelyek azonban elég nagy hatással lehetnek a fogyasztókra. bizonyos tagállamokban a rendszer működőképes, más tagállamokban jóval kevésbé. Nézzük meg például ezen a szlájdon, hogy hogyan is néz ki a helyzet, melyek azok a fogyasztói csoportok, amelyek különösen kivannak téve a tisztességtelen kereskedelemnek Franciaországban. öm, tilos kifizetéseket eszközölni az elállási időszakban. Nos, hát a CSL-lel ez nem így lenne. Azután az 50 eurónál kisebb összegekkel kapcsolatban 18 tagállamban alacsonyabb a fogyasztóvédelmi szint a CSL-hez képest. Melyek az a hasonlóságok a két rendszer között? Én azokra a területekre szeretnék rávilágítani, amelyekben alacsonyabb a védelmi szint, vagy ennek ezt kockáztatjuk. ahogyan már elmondtuk, a válasz nem feltétlenül pozitív, ugyanis a CSR rezsimben a fogyasztónak csak akkor vannak, vonatkoznak rá ezek a védelmi szintek, amennyiben olyan eladóval találkozik, amely az opciót alkalmazza. De honnan is tudja a fogyasztó, hogy éppen melyik rezsim az érva, irányadó, mérvadó ebből a szempontból? nincsenek olyan összehasonlítások, amelyekből a fogyasztó mm, informálódhatna a két rezsim között. Éppen ezért nem tudhatja a fogyasztó, hogy pontosan milyen fogyasztóvédelmi intézkedésekre számíthat. ugyanis a fogyasztóvédelemnek alapvetően az a feladata, hogy nehéz helyzetekben kisegítse a fogyasztókat. És amennyiben csökkentjük a fogyasztóvédelmi szintet, akkor ugye nagyon sokszor arra hivatkozunk, hogy túl magasak a költségek a vállalkozások számára. De ugye itt a fogyasztóvédelmi irányelv kapcsán harmonizálni kötelező a tagállami fogyasztóvédelmi szinteket, de nem hiszem, hogy a négyes cikkhez kapcsolódóan itt hasonló megfogalmazásra számíthatunk, vagy sem. Különböző értelmezések egymás mellett érhetnek. Ugye itt a vállalkozásnak kell eldöntenie, hogy csak országon belül, vagy pedig határon átnyúló tevékenységbe mm, fog-e bele és a fogyasztóvédelmi aki ebből a szempontból erősebb védelmi szintet biztosít. Mit is javasolunk az IMCO számára? Folytassa a munkáját, és fókuszáljon továbbra is erre a kérdésre, illetve vizsgálja ki, hogy hogyan lehetne megfelelőbb fogyasztóvédelmi szintet elérni hiszen fogyasztóvédelmi irányelv már létezik, ezt csak be kellene tartatni. És fontos lenne a magasabb szintű jogharmonizáció megvalósítása, de mindenek fölött azt kell megvizsgálni, hogy mi az, ami jó a fogyasztók számára és jó a vállalkozások számára. Köszönöm szépen. Thank you very much indeed. Also... Köszönjük szépen, és azt is, hogy betartotta a rendelkezésére álló időt. Még meghallgatunk egy szakértői előadást. Rupert Bellinghausen urat fogom kérni, hogy tartsa meg előadását, 10 percet kap ön is. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én a Német Ügyvédszövetség szempontjából szeretném most bemutatni a problémát. Tehát egy gyakorló ügyvéd szempontjából. Az ügyvédi szövetség a eh, állásfoglalt a Cecil bevezetésével kapcsolatban különösen azt mondjuk, hogy a jogalkalmazásnak garantálni, garantáltnak kell lennie az Európai Bíróság és Bíróságok révén, ugyanakkor nem hisszük azt, hogy az egységes adásvételi jog, ahol az eladó minden országban ugyan olyan jog alapján végezhetni a tevékenységét, feltétlenül nagyszerű lenne akár az eladónak, akár a vevőnek. A mai előadás témája, és ezt Warner úrtól hallottuk, a jelenlegi helyzet az elállási jog tekintetében csak marginális rendelkezéseket tartalmaz, és egy almához lenne hasonlítható a helyzet, majd elmondom azt is, hogy miért. Az első fólián azt látjuk, hogy az európai adásvételi jog és a nemzeti adásvételi jog, amelyet a 27 tagállam külön-külön alkalmaz, közösen osztozik a fogyasztó védelmi felelősségben. És ez a minimális és a teljesen harmonizált ö, szakaszokra is érvényes, tehát mindkét szempont nagyon fontos, de ennek az új egységes európai adásvételi jognak nem is ez lenne a fő szempontja, ahogy ezt látjuk, nem a fogyasztóvédelem. Tehát véleményem szerint előttem szólókkal szemben nem is azt kéne kérdezni, hogy mit hoz fogyasztóvédelmi szempontból pluszban a SESL az eddigi szabályokhoz, irányelvhez képest, hanem inkább azt, hogy milyen szintű fogyasztóvédelmet valósít meg, és ezen kívül még mire ad lehetőséget. Ugyanis nem is vállalt erre kötelezettséget, nekik az a feladata, hogy a belső piacot ösztönözze, van fogyasztó védelmi fejezete, vonulata, de nem ez az egyetlen szempontja. És a német és a belga szigorú szabályokhoz képest tulajdonképpen ugye ö, ö, alacsonyabb szintet ö, irányoz elő, Hogyan oszlik meg a két a tagállam és az új rendelkezések hatája, főleg a mi szempontunkból, amit most szeretnék elsősorban az elállásjog, elállási jog tekintetében vizsgálni. A teljes harmonizációs területen gyakorlatilag átveszi az egyik a másikat, ugyanakkor a minimális harmonizáció területén óriási széttagoltság figyelhető meg, ez itt jól látható a dián, mert a nemzeti adásvételi, adásvételi jogszabályok a minimálison túl teljesen különböző végrehajtási szabályokat tartalmaznak, és védelmi szintet, tehát szó sincs arról, hogy ezen a területen harmonizáció érvényesülne. És pont ezért gondolom azt, hogy a minimális harmonizáció a Cecil a minimális harmonizáció területén erős, mert itt, ha magasabbra emeli a minimális szintet, egy történelmileg még nem terhelt területen, mert ugye tudjuk, hogy sok tagállamban történelmi okok miatt nem lépnek tovább, akkor lehetne egy magasabb, egységesebb szintet megvalósítani fogyasztóvédelmi területen. Ez mindkét fél számára, a fogyasztónak az, és a kereskedőnek is, a vállalkozásnak is előnyös lehetne. Ugyanakkor a teljes harmonizáció területén nem gátolja meg a, a, a széttagozódást, hanem a minimál követelmények területén növelni meg a közös szintet magasabbra egységesen. Tehát a, szolgált, a fogyasztóvédelmi irányelven túl adhatna ez egy új szintet a fogyasztóvédelem területén. nézzük meg, hogy ha minden országban, tagállamban az elállási jog hasonló lenne, akkor az önmagában még nem ad védelmet, mert ettől még nem változik meg az a helyzet, hogy a vállalkozók nem mindenhol kínálják ugyanazt. És a kicsik és nagyok között óriási különbség van, mert sok kis cég nyilván sajnálja a pénzt rákölteni arra, hogy megfeleljen a különböző szabályoknak. Az európai, egy európai ügyvédnek volt egy amerikai ügyfele, azt mondta az amerikai ügyfél, hogy egy olyan AGB-t írjon neki, ami minden európai országban működik, és akkor az ügyvéd azt mondta, hogy hát igen, akkor 27 további ügyvéddel kell, hogy fölvegye a kapcsolatot, mert én ilyet nem tudok adni, mert sajnos tagállamonként kell ezt szabályozni. És nyilván akkor ez a vállalkozás csak azon nagy tagállamokban kezd el kereskedni, ahol a kezdeti kiadásait a nagy terítési lehetőség kompenzálni tudja majd. És az elállási jog, ahol bonyolult ugyanakkor kicsi a piac, ott neki semmilyen érdeke nincs belépni a piacra. Ha a konkrét szabályokat nézzük az elállási jog tekintetében, akkor röviden elmondható, hogy mi a különbség, csak gyorsan átlapozom a fóliákat, hiszen már elhangzott az előttebb szólóktól is, hogy gyakorlatilag E, e tekintetben szinte szó szerint ugyanaz található a szövegben. E, Baloldalon látják a CRD hivatkozást. E, ez azért érdekes, mert az európai adásvételi jog, ugye mondom, nem a fogyasztóvédelemből indul ki, hanem meg kell találni a kompromisszumot a vállalkozók és a fogyasztók érdekei között, és ennek végül is meg is felel látható módon. A jogalkotó, az európai jogalkotónak ugyanis ez a szándéka, az a szándéka, hogy magas fogyasztóvédelmi szint mellett a vállalkozóknak is szabadságot adjon. A következő fóliákon ugye látható, hogy szinte szó szerint ugyanaz a két szöveg, egy-két apró kivétellel. Ezeket el lehet olvasni a kiosztott anyagon ezt a szó szerinti egyezést, tehát a CRD és a CSSL, CSL nem különbözik lényegileg egymástól ezeken a területeken. Itt van a visszavonási határidő, a, az elállás következményei, a kereskedő és a, a vevő kötelezettségei az elállás után, míg végül azt szabályozza a szöveg, arról a CRD fent a szeszle, hogy, hogy milyen következő lépésekre van szükség, és melyek kötelezőek, és melyek választhatóak. Tehát összességében megállapíthatjuk, hogy legalábbis ami az elállási jogot illeti, a fogyasztó védelmi szempontból nincsen gond, nem kell félni, szinte egy az egyben átveszi a CS-szel a CRD-t. Az más kérdés, hogy más területeken lehet, hogy vannak fogyasztóvédelmi fenntartások, sőt, a CSL még túl is megy a tisztán fogyasztóvédelmi ö, dolgokon annyiban, hogy lehetővé teszi, hogy a vállalkozó, és különösen a kis vállalkozó valamennyi tagállamban kínálja termékét, szolgáltatását, hiszen csak egyszer kell megfelelnie és megismernie a jogszabályokat, jogszabályoknak, mégpedig az európai, tehát alacsony árakon tud több terméket beszerezni, ugyanakkor eladni egységes szabályok alapján tudhat. E, ezen aspektus tekintetében legalábbis. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadását, ez nagyon világos volt és hasznos. Kérdezem, hogy van-e e, kérdés, összehasonlító információ tekintetében CDR és az e, e, CSL tekintetében, ez az egyik legfontosabb kérdés. Az Európai Bizottság e, kiadott egy részletes e, dokumentumot a témával kapcsolatban. Nos, az előadások sorát lezártuk. Megadom most a szót annak, aki szeretne a második előadás sorozatra reagálni, illetve hogyha ezek után van, akinek van általánosabb hozzászólása, ezt megteheti, és hogyha a szakértők szeretnének részt venni a vitában, nyilván őket is, önöket is biztatom erre. Kérdezem a képviselőktől, hogy szeretnének-e hozzászólni. Szeretne valaki szeretné valaki megnyitni ezt a vitát, ha nem, akkor én megteszem. Nagyon érdekes és világos elemzést kaptunk Bellinghausen úrtól a jogászok szempontjából, és egy nagyon fontos terület a, ez elállás kérdése. Ebben a CDR és a CSL párhuzamos. Pontosan erre utalt az egyik másik szakértőnk is, úgyhogy ez nem meglepő. És visszatérnek arra, amit Stoix úr mondott az elején, és arra, amit Warner, Warner úr és Gajens asszony is említett, hogyha a CSL érdemi részei a CDR-nek megfelelnek, amely CDR-t egyébként nemrégiben, amely nemrégiben lépett életbe, Kérdés, hogy a CDR önmagában azokat az előnyöket szolgáltatja-e, mint a CSL, anélkül, hogy olyan komplex és összetett lenne, mint a CSL, vagy, ahogy egy másik szakértő megfogalmazta, a CSL egy nagyobb, magasabb értékű, jobb értékű jogszabály, mert a CDR-en túlmutat, és és ez a legfontosabb és legérdekesebb kérdés. Benninghausen fóliája nagyon érdekes volt, amelyben, amelyen a 27 kis tagállamot ábrázolta, illetve a CS-et, illetve a CDR-t, és amit következetlen alkalmazásnak titulált. Ez a fólia nagyon érdekes volt, talán előkereshetjük. A közös európai adásvételi jog válasz-e arra, eh, hogy a tagállamok nem tudják a harmonizált eh, eh, jogszabályokat alkalmazni, vagy pedig valóban előrelépés jelent ez a fogyasztóvédelem területén, mert olyan pontokat vezet be, amelyek hozzáadott értéket tartalmaznak. Nem tudom, hogy Bellinghausen úr szeretne-e válaszolni erre, és ezzel megnyitni a vitát. A harmonizációról szeretnénk hallani, és arról, hogy miért van 27 különböző kis eh, box a harmonizált területen. Válasz. Igen, ez a status quo, ez a kiindulási állapot. A minimális harmonizáció terén nincsenek azonos joghelyzetek. Azonban a teljes harmonizáció határaihoz ér, ezt látjuk a fogyasztóvédelmi irányelv esetében. Hogyha itt politikai szempontból megállapítjuk, hogy nem megy tovább, legalábbis nagy lépésekben nem lehet tovább lépni, akkor azt gondolom, hogy a közös adásvételi jog jó kiút, mindazonáltal a két, mind a két kérdését igennel válaszolnám meg. Azt gondolom, hogy a CSL itt igen segít az a fogyasztói jog, jogok harmonizációjában, mert ez a fragmentációt megszünteti, és lehetőséget ad arra, hogy egy új, történelmileg nem terhelt, terhelt jogszabályban egységesen implementálja a fogyasztóvédelmet, de ennél tovább is megy, és ezért nem szabad a CSL-t fogyasztóvédelmi szempontból tekinteni csak. Meg fel kell tennünk a kérdést, hogy a közös belső piac érdekében mit tesz a CSL. A C, az egyre több olyan vállalat lesz, akár KKV is, amely jobb árak mellett a CSL keretében tudja eh, az áruit eh, felkínálni. Tehát mind a két kérdését vála- eh, igennel válaszolnám meg. Warner úr, tessék, szeretném az ön válaszát hallani erre, és aztán megadom a szót Köszönöm, elnök úr. felmerül a kérdés, hogyha nehézségei vannak 27 tagállamnak egy jogszabályt alkalmazni, akkor látjuk, hogy CSL-t CSL merül fel, amelyet az összes vállalat jól, megfelelően alkalmaz majd? valóban megszületik majd a fragmentáció csökkenése? Aztán a fogyasztóvédelmi irányelvben megjelölt jogokról volt szó, illetve arról, hogy ezek megegyeznek a CSR-ben megjelölt jogoknak, azonban ezek tartalmilag megegyeznek, de nem úgy, ahogy ezeket kifejezésre juttatták, nem a megfogalmazásuk. Ez jogi szempontból nehézségeket okozhat eh, interpretáció, értelmezés szintjén, eh, tehát a két, egy-egy paragrafus különböző értelmezéshez vezethet a különböző jogszabályokban, ezt nem szabad elfelejteni. Aztán azt is kérdezték, hogy van-e valami előnye annak, hogy a CSR-ben e, szélesebb körű szabályozás vonatkozik az elállás jogára a CDR-hez képest. Most nagyon hasonló, itt kiinduló pontokból indulunk. de egyelőre nem látjuk még, hogy ez a két jogszabály hogyan fog alakulni, ezeknek az alkalmazása hogyan fog alakulni az elkövetkezendő 5-10 évben, és milyen következményei lesznek ennek a fogyasztókra és a ö, vállalkozásokra. Schwab úr szeretne hozzászólni, tessék. És kérdezem, hogy egy más képviselő szeretne hozzászólni. Tessék, Schwab úr, köszönöm szépen, elnök úr. Először is Nekem is feltűnt ez természetesen, és szeretném ezt részleteiben megvizsgálni, és módosító javaslatot benyújtani, ami a különböző megfogalmazást illeti az elállás jogával kapcsolatban. De azt gondolom, elnök úr, hogy ez a vita megmutatja, hogy ez a téma nem annyira a rendelet részleteire koncentrál, hanem az alapvető dilemmára, ami az amelyel az európai törvényalkotó szembenéz. Bellinghausen úr, nem értünk egyet egy pontban. A minimális harmonizáció eh, nem vezet egységes eredményekre, ez nem titok, hát eh, lehet, hogy ez volt a kívánalom, de nem sikerült ezt elérni. Eh, Azonban a szomorú az, hogy abban is igaza van, hogy a teljes harmonizációban sem sikerült egyforma eredményekre jutni, ezért kellene a belső piaci governance témáját még egyszer megvizsgálni. Úgyhogy nem is állok annyira messze a, ennek a javaslatnak a kritikusaitól. Megértem, hogy a teljes harmonizáció, amelyet Seifert út és Kajenc asszony mint kívánatos megoldást javasolt, tehát hogy ez kívánatos lenne, Nyolc éve vagyok képviselők, Mayer, Léne úr, már régebb óta vannak, évtizedek óta hallják ezt. Tulajdonképpen nem is lenne olyan nehéz a teljes harmonizációt elérni, csak meg kellene próbálni, és az Európai Bizottság majd talán az, a belső piaci összefonódások miatt elveszett a türelmét. Ez nem is olyan rossz, mert itt legalább előre jutunk ugye azt mondják, hogy ez nem elég jó megoldás és bonyolult, sőt, amit ma benyújtottunk, az sem elég jó és bonyolult, mindig minden nem elég jó és bonyolult. Én ezt végül is egyetértek, de én összességében végül is, végül is mégis arra hajlok, hogy a CS-el támogassam, mert végre akkor beindul a, a, a dolog. Nos, egy kicsit felületesen fogalmazva, ha azt mondanánk, hogy készek vagyunk minden tagállami tagszervezet ellenállása ellenében, készek vagyunk megvívni ezt a harcot, akkor ezzel talán segítenének nekünk, de a CDR végrehajtása, amely a teljes harmonizációt célozza, megint csak különböző eredményekre vezet. Én azt mondanám, hogy egy kicsit, mint hogyha elveszteném a reményt, nem igazán látom, hogy hogyan tudunk eredményre jutni. Az egyetlen opció a végeredményben, amely a jelentéstevők kezében van, az az, hogy több Európát akarunk, vagy nem. Ebben talán megegyezhetünk, de akkor a tagállami szervezeteik keretében meg kellene próbálni egységet létrehozni, és nem azt mondani, hogy talán két év múlva újra próbálkozhatunk. nem lehet az egészet elhalasztani, eh, elhalasztani abban a reményben, hogy majd csak történik valami. Elnézést, elnök úr, ez nem konkrét kérdés volt, de, de hát meg akartam szabadulni ettől a megjegyzéstől. Elnök. Jó, rendben. Kérdezem, hogy van-e egyéb kérdés, és aztán visszatérünk a a pontokra. Schwab úr, amelyeket feltett, szeretne még valaki kérdezni valamit? Képviselők szeretnének -e föltenni? Nem? Jó, akkor egy szélesebb um, alapra helyeznénk a vitát, és Schwab kezdte ezt. Hova info, merre induljunk innen? Az Európai Bizottság benyújtott egy javaslatot. Különböző fontos pontokat hallottunk ezzel kapcsolatban. Schwab úr is elmondta, ö, döntéseket, választások, választások előtt fogunk állni. Mi a realisztikus elvárás? Seifert úr első fóliájában azt mondta, a közös európai európai adásvételi jog csak akkor működik, hogyha meg van győződve róla mind az eladó, mind a vevő, hogy ez egy jó választás. Nem vagyok benne biztos, hogy nagyon nagy előrelépést tettünk ezen a területen itt ma délután. Úgyhogy azt a kérdést tenném fel, hogy az öt előadónak, hogy hogyan tudunk előrelépni innen. Mi az önök javaslata? Kajansz asszony felvetett néhány pontot, néhány javaslatot, talán ezeket, ezekre visszatérhetnénk. Úgy tűnik számomra, hogy Szájfet úr figyelmeztetését meg kell szívlennünk. A képviselők is beszéltek erről Hogyha senki nem elégedett ezzel a javaslattal, akkor alternatívákon kell gondolkodnunk. És talán másik aspektus, amelyet föl lehet nevetni, az a rendelkezésre álló forrásokra vonatkozik. Goyanszon asszony azt mondta, most, hogy most a jelenlegi CDR-en alapuló helyzetből indulunk ugye ki, amelyet azonban még nem teljesen um, alkalmaztak, vagy a, vezetünk be a gyakorlatba. Most, hogy az összes forrásunkat egy opcionális eszközbe helyezzük, amely nagyon sok politikai vitát mm, kezdhet, az nem biztos, hogy nagyon hatékony. Sokkal hatékonyabbak lehetnénk, hogyha a CDR-t javítanánk ugyanezek ezzel az energiabedobással, vagy ráfordítással, és aztán később visszatérnénk a CSR-re. Talán az Európai Bizottságtól van itt valaki, aki ehhez kapcsol, ezzel kapcsolatban hozzászólhat. Talán Stöks úr, hogyha önnel kezdve meghallgathatnánk az önök véleményét egy-két percben arról, hogy önök szerint mi most mit csináljunk, és aztán a jelentéstevőket kérem, hogy majd a következő lépéseket vázolják fel a health check és a, és a hatástanulmányjal együtt. Remélem, hogy a fogyasztóvédelmi képviselők válasz, kérdésére választ kapunk. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy itt a közös európai adásvételi, adásvételi jogot egyfajta kísérleti tervként kell kezelnünk nem az aki részeként, de ugye itt politikai kérdések is felvetődnek a további harmonizáció kapcsán. Most egy kicsit lehet, hogy arra van szükség, hogy leálljunk néhány évre, és aztán majd újra elkezdhetjük a munkát. Amennyiben a harmonizáció mellett döntünk, ugye az implementáció kapcsán is nagyon sok probléma felmerül, mert a fragmentáció is problémát jelenthet különböző jogrendszerekről beszélünk, ugye? És ugye természetesen az Európai Bíróság jogértelmezése lehetne egyfajta közös pont, hiszen itt fogyasztóvédelmi ákiról beszélünk. De mindenképpen lehetőséget kellene biztosítani ennek a megközelítésnek is. Igen, valóban. Úgy gondolom, hogy az előnyei a közös adásvételi jognak a fogyasztó szempontjából azért jóval többen vannak, mint azok a hátrányok, amelyeket egyes tagállamoknak adott esetben el kellene szenvedniük, ahol magas a fogyasztóvédelem szintje. Tehát még magas fogyasztóvédelmi szintű országokban is, amit vesztünk a szabályozás által, azt jócskán kárpótolja a Cecil azáltal, hogy a belső piacot ösztönzi, és 10-20-30 év múlva már senki nem fog emlékezni a tagállami jogalkotásokra, mert annyira attraktív lesz az európai egységes szabály, szabályozás, hogy addigra kiszorítja a nemzeti különbségeket. Ja, also ich... Nos, szeretnék... Röviden visszatérnék Schwab úr megjegyzésére. Vasznak, vannak olyan dolgok, amelyekben, ha már száz évekről beszélünk, amelyekről soha nem fogunk tudni megegyezni. A jótállási határidő például egy ilyen probléma. Ha felülről nézzük a kérdést, akkor is megmaradnak ezek a problémák. A CSL-ben van értelmes vonulat azért, Hausen úr is elmondta, mert nincs nem történelmileg megterhelve, és ezért mint novum önmagáért beszél, és nem fogják állandóan összehasonlítani a múlttal, mert nincs múltja. Ez nagyon kontraproduktív, hogyha ezt tesszük. Tehát ha opcionálisan bevezetnénk a CSL-t egy átmeneti időszakra, az szerintem egy-két-három évig jó lenne, és akkor utána kiderülne, hogy a gyakorlatban szerintem ugyan lehet, hogy lehet, hogy katasztrófa lesz az egész CSL, de lehet, hogy nem. Tehát nem zárom ki. Ezt adni kell neki egy esélyt, ha konkrét új projektekről beszélünk, és a fogyasztó védelemről, biztos, hogy az nem igaz, hogy a fogyasztó teljesen védtelen marad. Érdemes lenne versenyeztetni a két rendszert, ugyanakkor ennek persze hát egészségtelen következménye is lehetnek az összehasonlítások miatt. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy itt azért egy kicsit túl értelmezzük azt, hogy mi is történik akkor, hogyha a szerződéses jog nem minden aspektusát tudjuk harmonizálni. Hiszen itt egy különleges helyzetről van szó, és sohasem lesz európai szintű, szinten egy közös jogszabályi háttér. Itt igazából mindig is az lesz a probléma, hogy különböző ügyvédekhez és jogrendszerekhez kell majd igazodnunk. Éppen ezért gondolom én azt, hogy ez az opcionális lehetőség nem megfelelő a fogyasztók számára. Nem hiszünk abban sem, hogy ez bármiféle kísérleti jelleggel jó lenne, ez egész egyszerűen úgy rossz, ahogy van. Tehát természetesen vannak alternatívák. Nézzük meg például, hogy a szerződésmodellek mit jelentenek, vagy pedig mit jelent a puha jogi megközelítés. És nézzük meg azt, hogy ki hogyan is vélekedik a fogyasztók, illetve a KKV-k, akkor, amikor határon átnyúló tevékenységről van szó. Tehát itt igenis is vannak különböző alternatívák, ezeket meg kell vizsgálni, de jogbiztonságot kell teremteni mindkét fél számára. Thank you. So in, in terms of the way forward, I think... Köszönöm szépen. Nos hát, mielőtt megoldjuk a problémákat, meg kell vizsgálni a helyzetet. Ugyanis itt egy olyan jogszabály áll előttünk, amelyről már régóta vitázunk, és azért az rossz lenne, hogyha nem adnánk meg át lehetőséget annak a jogszabálynak. Ki kell alakítani ezt az új rendszert, meg kell nézni, hogy hogyan működik, és majd akkor meglátjuk a helyzetet, ami például a digitális jogokat illeti, vagy például azokat a konkrét akadályokat, amelyek jogi természetűek, és amelyek nem engedik meg azt, hogy határokon átnyúló kereskedés folyjon. Tehát ezek azok a területek, amelyekre, amelyeken jogszabályokra van szükség, és amelyek igenis is különbözővé, tehát megváltoztatnák a helyzetet, javítanák a helyzetet, hiszen az, amikor valaki egy új országban kíván letelepedni és céget alapítani, annak mindig vannak költségei, és mindig is lesznek költségei, de itt azért a kulcsfontosságú téma, amelyről most vitatkozunk, az az, hogy vajon a CESL javítja-e a fogyasztók helyzetét, vagy sem. Nos, hát úgy gondolom, hogy erre a kérdésre kell odafigyelnünk, hogy valóban javulást hoz -e ez az új rendszer a fogyasztóknak, vagy sem? Elnök, köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni a jelentéstevőket, és aztán majd Májer úrnak adom meg a szót, hogy összefoglalja az elhangzottakat. Jó néhány kérdés merült fel a rendelkezésre álló információkkal kapcsolatban. Jó lenne, hogyha ön konfer- konfirmálná a helyzetet, hiszen ön egy elég össze, átfogó összehasonlítást végzett a két jogrend között, rezsim között, és amennyire én tudom, ezt az összehasonlítást, ezt bárki megkaphatja, ez tényleg így van? Hogyan látja ön a jövőt egyébként? Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a konkrét kérdésére, hogy válaszoljak, mind önnek, mind a parlamenti szabizottságok többi elnökének, illetve a tanácsnak is két táblázatot mutattunk be, nyújtottunk be. Az első, ez már néhány hónapja volt, a közös európai, tehát a CSL-t az akival összehasonlítja. A második táblázat az nem teljes, ez összehasonlítást mutat, a közös európai adásvételi jog kötelező érvényű rendelkezéseivel, illetve a, teng- a tagállami joggal, tagállami végrehajtó joggal, illetve tagállami nem harmonizált joggal. Ez a táblázat vonatkozik, a másik táblázat vonatkozik az összes eladási rendelkezés felére, és a többit majd még kibővítjük. Igyekszünk itt a kérdésekre választ adni, amelyek az első vitát során Képát az és Meyer úr eh, által feltett kérdéseket illeti, eh, tehát igyekszünk ezt megtenni. Ez mind az Európai eh, Parlamentnek, mind a tanácsnak lehetőséget nyújt arra, hogy e, e, egyszerűsítse a jogalkotást ami a mi szempontjainkat illeti, illetve a mi nézőpontunkat illeti a mai vitával kapcsolatban. Először is elengedhetetlen megállapítani azt, hogy a meghallgatás második felében mind a két szakértő ugyanahoz a dönt, ugyanarra a döntésre jutott, és ezt nem szabad szem előtt tartani, mind a ketten azt mondták, hogy a közös európai adásvételi jog ugyanaz, ugyanazt a fogyasztóvédelmi szintet valósítja meg, mint ami a CDR-ben van. Ez fontos végkövetkeztetés, ezeket nem szabad elfelejteni, nem szabad szem elől téveszteni. Még van két pont, amelyet említeni szeretnék. Ezek pont arra a két javaslatra vonatkozik, amelyekre, amelyekben a tagállamok kis mozgásteret kaptak. Egyrészt a tagállamok megtiltották az elállási jogi idő alatt az elő zetes fizetések elfogadását, ez csak Franciaország, Franciaországra vonatkozik, a másik pedig a, ö, vonatkozik az üzlethelyiségre, ez szinte elhanyagolható. A másik pont a, a küszöb kérdése. A CDR 50 euróról beszél, és lehetővé teszi a tagállamok számára az, hogy ez alá, az összeg alá menjenek. Hát valamilyen küszöböt bele kellett írnunk a közös um, európai adásügyi jog, jogszabályba, és hát az 50 eurót választottuk. Na most, hát ezt mm, emiatt minket kritizálni azért nem megfelelő, vannak olyan tagállamok, ahol alacsonyabb a küszöb, vannak olyan, ahol nincs küszöb. Mi azt vettük, amit az európai eh, eh, jogalkotó már egyszer választott egy másik jogszabályban, most ezt nekünk vetik a szemünkre. Ami a legfontosabb az az, hogy a kettő között, a fogyasztóvédelmi szint között nincs különbség. Na most hogyan értékeljük ezt? Eh, itt különbség van a között, amit Warner úr mondott, nincs hozzáadott érték, és a között, amit Bellinghauser úr mondott, a hozzáadott érték az az, hogy a fogyasztónak újabb választási lehetősége van. De most mi a, jó, mi a hozzáadott érték? Ezt a kérdést tette fel ön elnök úr. Először, ha megnézzük az elállás jogáról szóló fejezetet, akkor nincsen hozzáadott érték. Ezt soha nem is mondtuk, hogy van. Mindig is azt mondtuk, hogy azt ö, vettük át, ami a CDR-ben van, és egy az egyben a CSL-ben alkalmaztuk ezt. A hozzáadott érték, és ezzel válaszolnék az elnök úr kérdésére, a hozzáadott érték abban rejlik, hogy az a három mod, modell, amelyeket a fogyasztóvédelemben harmonizáltunk, az elállás joga, a kockázat átszállása és az információs jog, ez a CSL-ben szerepel. És emellett tíz egyéb modult is bevezettünk, amelyek egységes adásvételi jogot biztosítanak, és ez a többletérték, ez a hozzáadott érték, és ez mindez magas fogyasztóvédelmi szinten, tehát ez a fogyasztónak a számára a hozzáadott érték nem csak az üzleti oldalon, hanem van hozzáadott érték, hanem a fogyasztók jogi védelme területén is. E, és most rátérnék arra, amit a vita e, szélesebb dimenzióba helyezésével kapcsolatban mondott, az alternatíva lehetősége. Először nem volt világos, hogy mi a célunk a modell szerződések esetében. A, a gondolat a következő. A közös európai adásvételi jog egységes európai jogalap. Egy jog, amelynek alapján a vállalatok eladják a termékeiket. De természetesen ezt hozzá kell igazítani különböző dolgokhoz, az egyes szerződésekhez. És ez a gondolat. A gondolat a következő. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy, a, hogy az Európai Bizottság a, az érdekeltekkel együtt, nem egyedül, az érdekeltekkel mint a szerződéseket, a szerződés mintákat dolgoz ki, és ezeket az interneten rendelkezésre bocsátjuk, és hogyha egy KKV a CSR-t választja jogalapnak, akkor ezt kiválasztja, és, egy, és ezzel egy időben az interneten szereplő szerződés mintát, amely az egységes CSL-re e van szabva, és amely esetében biztos lehet, hogy ezért ez a mintaszerződés minden tagállamban elfogadható, tehát ezt is kiválasztja. Ez más mintaszerződéseknél, amelyek a CDR-re vagy a nemzeti jogra vonatkoznak, ez nincs így. Tehát ezt a biztonság nem létezik. A KKV csak al- abban az esetben lehet teljesen biztos a mintaszerződés elfogadhatóságában, hogyha a CSR-hez tartozó általunk kidolgozott mintaszerződést választja. Ami a CDR a, gyakorlatba való átültetését, végrehajtását illeti, eh, természetesen a eh, forrásaink egy részét, az energiánk egy részét a fogyasztóvédelemre eh, fordítjuk. Október 5-én lesz egy workshop a tagállamokkal, pontosan arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy az irányelvet egységesen alkalmazzák. Természetesen az Európai Bizottság igyekszik ezt elérni, és most a záró szavaimra térnék rá, hogy az önök kérdését megválaszoljam. Mind Stoik úr, mind Bellinghausen, mind Szerfajt urak azt mondták, hogy itt van egy Európai Bizottsági Javaslat az asztalon. Ez az Európai Bizottsági Javaslat minden félnek azt ígéri, mind adnak mind a vevőnek, hogy gazdasági előnyöket tehát gazdasági előnyöket ígér, és magas szintű ö, fogyasztóvédelmet biztosít, plusz még lehetőséget ad a választásra. Ezt választhatják ennek az alkalmazását a szerződő felek. Akkor most mindenképpen érdemes ezt a javaslatot megvitatni, és ennek az előnyeiről, hátrányairól vitázni, és ezek alapján kell, hogy döntsön az európai törvényhozó arról, hogy mit fogad el jogszabályként, és és a fogyasztóknak mennyiben, és az eladó, eladóknak mennyiben biztosít előnyöket. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Köszönöm szépen, Felman úr. A hazajárulását a vitához most. Először Májer úrnak adok szót, aztán Szenelava asszonynak, hogy lezárják a vitát összefoglaló megjegyzéseikkel. Köszönöm szépen, elnök úr! Nehéz összefoglalni ami elhangzott. Általában az a helyzet, hogy el szeretnék valamit adni, azt mondom, hogy 21 euróért eladom. Egy másik ember érdeklődik, egyetért az árral és megveszi. Minden országban így működik a kereskedelem, naponta több millió alkalommal 99%-ban nincs is baj, egyik szolgáltat, mások fizet. Most úgy teszünk, mintha minden szerződés, amit ha meg, megváltoztatunk, azonnal felborítaná az dolgok teljes menetét és óriási katasztrófákat okozna. Maradjunk a saját területünkön. Itt az a kérdés, hogy lehet-e egyáltalán eladni. Ha a határokon átnyúló kontextusban ez gondokat jelent, akkor ezzel foglalkozni kell. Én is megpróbáltam, önök is megtehetik. Felmegyünk a világhálóra, és egy egyszerű tárgyat, mondjuk 120 euróért megpróbálok eladni. Megadjuk a címünket, Németország Általában nem okoz gondot, bárhonnan is származzék a tárgy, az eladás vagy vétel. De próbálják meg ugyanezt más öt országgal, mondjuk az utóbbi, utóbb csatlakozottakkal, ezt, és ha öt különböző országot ad meg, akkor is ötször nemet kap válaszul, azért, mert az ottani kereskedők nem árulnak a neten vagy azért, mert nem éri meg nekik, vagy túl bonyolult a dolog, vagy túl bonyolult a jótállás, nem látják a szabályokat. Hogyan lehet ezen változtatni? Nem úgy, hogy még több fogyasztóvédelmet akarunk, még több elvet, még több rendeletet, hanem konkrét, gyakorlatias módon meg kell teremteni a feltételét annak, hogy a kereskedők az egész belső piacon képesek legyenek árukat, szolgáltatásokat kínálni legyen biztonságuk. Jelenleg, amikor a biztonságot nem biztos, hogy az adja, hogy a teljesen harmonizálunk minden szabályt, csak opciókat adhatunk, és szélzottan. Ma elhangzott, hogy hány szabály van már a fogyasztóvédelemre és az adásvételre. De egy középméretű vállalkozás mondjuk egy 120 tagot foglalkoztat, ha megkérdezzük, hogy ismeri a szabályokat, akkor azt mondják, hogy nem. És az adásvételi szerződéseknél, amikor nem szokott működni a dolog, akkor azonban általában viszonylag könnyen le lehet rendezni az ügyet, még ha az Egyesült Királyságban esetjog érvényesül akkor is. Tehát opcionálisan kell azt mondani, hogy aki nem hajlandó a jelenlegi európai jogszabályjal, a fogyasztóvédelemmel dolgozni, annak lehetőséget adunk, egy új lehetőség igénybevételére lehetőséget adunk. És megnézzük, hogy működik-e. Ha működik, akkor hagyjuk az egészet, és akkor nem történt semmi, mert megvoltak mindig is a korábbi szabályok. Ha megmarad az összes régi szabály, ezt úgy kell bevezetni, hogy nem kell semmit se tönkretenni, megszüntetni, meg kell hagyni az eddigi szabályokat, csak egy új lehetőségként kell bevezetni ezt. És ettől kezdve a kereskedő és a vevő dolga, hogy élnek-e vele. Ha nem működik, akkor megszüntetni. Röviden. A lesz majd egy meghallgatás a nemzeti parlamentekkel, a 48-as bizottságban. A Júri Bizottság szervezi ezt, a néppártnak is lett egy meghallgatása. Januárban pedig 2013-ban az IMCO bizottsághoz kerül vissza a téma, és akkor már egy tanulmáról fogunk beszélni, ahol megint csak a Júri lesz az illetékes bizottság. Nem ellenőrizni fogjuk, hogy mi történik, hanem egyszerűen további kérdések önökkel eszmecserét folytatunk, akkor Géphárt asszony jelenlétében majd. Egy általános meghallgatás keretében, amihez ugye a parlamentnek joga van, hogy saját hatástanulmányra adja megbízást, és saját meghallgatás alapján bírálja a kérdést. Ennyi tehát az eljárás. Egyébként a mai meghallgatás is nagyon hasznos volt. Nagyon sok különböző nézet ütközött, ez tény, de ha mindegyiket megnézzük, akkor ezek szerintem csak a felszínen ütköznek, alapvetően mindenki ugyanazt akarja. Belső piacot akarunk, nagyobb biztonságot, nagyobb volumenű kereskedést, megfelelő, megbízható szabályokat. Véleményem szerint, ha ezt opcióként vezetjük be, ezt a szeszult, akkor ö, lehet belőle valami, tesztelni kell, mint opciót, nem kell bántani a jelenlegi jogszabályokat, mert akkor 20-30 különböző irányelvet, rendeletet kéne módosítani. Hagyjuk ezeket békén, hanem külön blokként tegyük lehetővé ennek az alkalmazását, és ezek alapján e, esetleg modellszerződések megfogalmazását. Ha nem működik, nem működik, ha igen, akkor meg tovább lépünk. Nekem ez a véleményem. Köszönöm szépen! ezt az összefoglalót, és azt, hogy az eljárásról is szólt a kollega úr. Most Szenelova asszonynak adom meg az árszó jogát. Köszönöm, elnök úr. Még csak most kezdtük ezt a vitát. De már is arra törekszem, hogy összefoglaljam a specifikumát ennek a vitának, a részletkérdésekre is kitérjek. Ahogy rámutattak többen is, vannak ilyen részletek, bőven vannak kérdéseink, sőt konkrétan kérdéseket fogunk föltenni a hatástanulmányjal kapcsolatban. Többen elmondták, hogy ennek az új rendszernek nem lenne történelmi elfogultsága, terheltsége. Ez a történelmi teher, amennyiben fogyasztó védelmi szempontból halmozódott föl az egyes tagállamokban, akkor a kérdés az, hogy az új rendszer tényleg növelné a bizalmat a fogyasztók védelmi szintjét. A transz, az ügyleti költségek és a fogyasztói bizalom tekintetéből kell szerintem vizsgálnunk a helyzetet. Erre kell irányulni a hatás tanulmánynak. Hat ö, ilyen feltétel van, ezeket angolul olvastam föl, ügyleti költségek. A bizottsági hatás tanulmánya, health check szerintem arra kell, hogy irányuljon, hogy, illetve az eddigi felmérés a jogi kötelezettségek alapján próbálta feltárni a költségeket amennyiben a vállalkozás a hatos cikk alapján indul el. Ez a hatástanulmány figyelembe vette azonban azt, hogy nagyon sok vállalkozás, amely külföldre árusít, a helyi jogszabályok alapján működik-e, és ha igen, akkor mennyiben felel meg az európai szabályoknak is? Mi lenne ennek a költségmodellnek a következménye, amelyet önök alkalmaznak a jövőben. A bizottság figyelembe vette azokat az adatokat, amelyeket az ekvivalencia tesztek alapján lehetett nyerni a Róma 1-es után a gyakorlatban, és milyen hatást tulajdonít ezeknek. Következő kérdésünk. Mivel a fogyasztóvédelmi vett, nem vették figyelembe a hatástanulmány során látható módon. Noha ez teljes harmonizációt biztosítana fontos adásvételi területeken, szerintünk a CDR irányelv költségeinek és a CESL költségeit össze kéne vetni egy új költségszámításban. Hajlandóak-e erre? Ami a fogyasztói bizalmat illeti, az önök hatástanulmányában szereplő adatok garantálják-e garantálják-e azt, hogy tudatában voltak-e a felmérésben résztvevők a fogyasztóvédelmi következményeket nek és a CDR-nek. Az alkalmazott adatokat úgy mértéke föl, hogy közben a válaszadók ö, tudták-e a tényleges különbségeket fogyasztóvédelmi szempontból a saját tagállamuk és az európai rendszer között. Végül pedig a fő elemek harmonizációja a távszerződések esetén hogyan hat majd önök szerint a határokon átnyúló kereskedelemben mérhető fogyasztói bizalomra. Leszeretném zárni most ezt a meghallgatást, különösen nagy köszönettel tartozom öt előadónknak, és persze minden kérdést feltevőnek és hozzászólónak. És Evelyn Gephardnak is ö, ö, köszönjük, illetve Szenarova asszonynak, hogy képviselte őt, és Májer úrnak, hogy megszervezte ezt a mai ülést a titkársággal együtt, és persze a bizottságnak is megjelent, Stenmájer úrnak különösen. Ez egy mintaértékű meghallgatás volt, sikerült viszonylag mélyre hatolnunk a részletkérdésekben, tudjuk, hogy nagyjából hogy kéne tovább lépnünk, mikor nem is értünk egyet, de vannak következtetéseink mindenképpen. Még egy napi rendi pontunk van, Lastasis kolléga itt van, nem tudom. Néhány percet adunk most a ki és kimenetelre és bejövetelre. Bastos asszony Nak ugye nagyon izgalmas a témája, de ezzel együtt lehet, hogy nem érdekel mindenkit, úgyhogy talán jobb, hogyha hagyjuk azokat elmenni, akik nem érdeklődnek a téma iránt, hogy aztán csendben, nyugalomban elkezdhetjük Bastos asszony témájának megvitatását. Köszönöm még egyszer a megjelenést. So, ladies and gentlemen, I think we should make a start on our final... Hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy miután már itt vannak a jelentéstevők és az árnyék jelentéstevők, talán folytathatjuk a munkánkat, és kezdjük meg akkor az ülést. Próbáljuk meg megvizsgálni azokat a kompromisszumos javaslatokat, amelyek az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos 20 legfőbb aggája című anyaghoz kapcsolódnak. Ez egy olyan javaslatból indul ki, amelyet igencsak támogatnak a kollégák. Úgyhogy szerintem nagyon jó inputot fogunk tudni együtt megfogalmazni. Itt ugye hat szakbizottság dolgozik össze, ami megint csak nagyon jó jel, azt mutatja, hogy más kollégákkal is, más kollégáknak is ez a vélemény erről. Bastos úrnak adnám meg a szót először. Nem tudom, hogy mindenkinek megvannak-e a másolatai a kompromisszumokról, és Mendez úr és Rosford úrak is hozzá kívánnak szólni. Mrs. McCarthy is itt van. De van még, aki nincs itt. Úgyhogy az árnyékjelentéstevőknek egy része itt van, most akkor először Bastos úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Nagyon nagy örömömre szolgál az, hogy bemutathatom a kollégákkal, az árnyékjelentéstevőkkel végzett tárgyalásaink eredményét, azokat a kompromisszumokat, amelyeket sikerült kidolgoznunk a 82 módosításból kiindulva, amelyeket a jelentéshez kapcsolódóan megfogalmaztak a kollégák. Azért vannak itt még különbségek, aközött, hogy mit is várnak el a vállalkozások, a fogyasztók, illetve mi is a valóság. Itt vannak olyan aggályok, amelyek például a nyugdíjak átvihetőségéről, vagy pedig a az áfára vonatkozó szabályok, energiaárak, és itt tovább. Tehát nagyon sok olyan aggály van, amelyet egy dokumentumban foglalt össze az Európai Bizottság, és amelyet aztán 20 ö, aggályra osztottak fel. Ezek fontosak az Európai Parlament számára is, ugyanis azt mutatják, hogy az elvárásaink és a valóság között milyen szakadék tátong. Itt nem csak az információk, hanem akár a jogalkalmazással kapcsolatos hiányosságok, vagy jogalkotási hiányosságokra vonatkoznak. Tehát ezek a azok a nagy aggályok, amelyekre megpróbáltunk választ adni. Először is megpróbáltuk a governance kérdését megoldani, ugyanis ez a legfontosabb talán a vállalkozások és a fogyasztók számára. Több szakbizottság is részt vett ennek a mostani jelentésnek a kidolgozásában, ahogyan arra ön is rámutatott elnök úr. Nagyon érdekes vélemények készültek a 20 legfontosabb aggája kapcsolatban, és ezeket most mind megpróbáltak beépíteni a mi jelentésünkbe. A módosítások igazából nem jelentenek problémát, hiszen ezek mind-mind azzal összhangban megfogalmazott módosítások, amelyeket mi is fontosnak gondoltunk, tehát itt az általános irányjal tulajdonképpen mindenki egyetértett. Még egyszer köszönöm szépen az árnyékjelentéstevők nyitottságát, hiszen ők azok, akiknek köszönhetően javult a jelentés, és erősítettünk a jelentés szellemiségén. 15 kompromisszumot dolgoztunk ki, ezekben megpróbáltuk beépíteni a többi szakbizottság véleményét is. A különböző szakbizottságok illetékességi körének megfelelően, és ezzel koherensebbé tudtuk tenni az egész jelentést. Tehát ezen 15 kompromisszumos javaslat csak egyetlen egy módosi, olyan módosítást tartalmaz, amelyel a GUE és a zöldek nem értenek egyet. Ez az ötös számú kompromisszumos módosítás, amely az új piacokra vonatkozik, az e-commerce-re, valamint a digitális piacba vetett bizalom kérdésének. Azt hiszem, hogy ezzel a kompromisszummal kapcsolatban van egy kis elnézeteltérés, de azért talán sikerül ezen is felülemelkedni, és nem sokára el is fogom küldeni azt az új módosítási javaslatot, amely elfogadható lenne az összes frakció számára. Azt várjuk egyébként, hogy ezt az új verziót támogatják-e a frakciók, vagy sem. Egyébként csak két megjegyzésem lenne. Egyrészt a 22-es módosítás kapcsán, amely arra vonatkozik, hogy töröljük, töröljünk két szót, és ez a mostani megfogalmazás úgy tűnik, mintha csak a kezdő vállalkozók számára jelentenének kivételt, de azt hiszem, hogy itt a kolléga igazából minden vállalkozásra gondolt, itt a csalóvállalkozások kifejezés is belekerült, de talán, hogyha ezt a két szót teréljük, töröljük, akkor egyszerűbb és érthetőbbé válik a megfogalmazás. Kampis kollégám egy olyan módosítással élt, amely az elektronikus kereskedelemre vonatkozik. Itt most úgy tűnik, hogy az angol írásbeli változattal vannak problémák, mert ez nem koherens a többi nyelvi verzióhoz képest. És itt tulajdonképpen azt szeretnénk kérni, hogyha az e-commerce-el kapcsolatban egy új európai jogszabály jönne létre. Nem tudom, hogy Koreai Di Campos képviselő egyetért ezzel az új megfogalmazással, megszövegezéssel, és természetesen szerettem volna megköszönni az lpp e és konzulensek, a bizottság munkatársainak részvételét a munkában. sikerült azt hiszem elérni azokat a célokat, amelyeket kitűztünk magunk elé, tehát hogy egyszerű és koherens érthető megfogalmazást dolgozzunk ki. Ami az egységes piacot illeti, tudjuk, hogy ez a legfontosabb referencia számunkra, éppen ezért szeretnénk, hogyha ezen a területen további mélyülést tudnánk elérni, és nem, kér, nem szeretnénk azt, hogyha a az e-commerce vagy pedig a digitális aláírás megkérdőjeleződnének. Azután nagyon jó javaslatokat szeretnénk beépíteni az anyagba. És ebből a szempontból az árnyékjelentéstevők munkája is hozzájárult ahhoz, hogy egy alapvető célt tudjunk magunk szem előtt tartani, hogy egyszerű és érthető legyen az új szöveg. Szerintünk fontos ez a jelentés, főként annak a vitának a tükrében, amely a belső piac 20 éves évfordulóját hivatott jelezni. Itt egyébként majd Strasbourgban ezzel kapcsolatban lesz egy nagyszabású vita októberben. Természetesen állok a rendelkezésére a kollégáknak, bármilyen kérdés feltevésére a kompromisszumokkal kapcsolatban. Reméljük, hogy végül is mindenki egyet fog ezekkel érteni. Köszönöm szépen, köszönjük szépen, hogy ezt a komplex anyagot koordinálta, nagyon sok módosító javaslat született ezekhez. Riffel úr, McLarkin asszony. Jó, szeretném még valaki hozzászólni? Mendez úr azt mondta, hogy visszajön. Pasztos asszony. Elnök úr, egy dolgot elfelejtettem. A Hosfa kollégánk fontos együttműködő fél volt, nagyon sokat dolgozott velem együtt, hét módosítójavaslatot visszavont, és ezáltal sikerült ezt a munkát egyszerűsíteni, úgyhogy köszönöm neki még egyszer, hogy visszavonta ezeket a módosító javaslatokat. Tessék, megadom a szót a szocialista frakció nevében. Tessék, köszönöm szépen. Én is szeretett mondani Bastos asszonynak, hogy ilyen kiváló együttműködést biztosított ezzel a rendkívül fontos jelentéssel kapcsolatban. Nem kell visszavonnom semmilyen módosító javaslatot, de, de a kompromisszumos javaslatokat szeretném megtekinteni, áttekinteni, és azt gondolom, hogy jó lesz az együttműködés ebben is. Köszönöm a munkáját. Rüle asszony. We support the, we support the compromise. We are... Támogatjuk a kompromisszumos javaslatokat, elégedettek vagyunk vele, és köszönjük szépen a jó együttműködést. McLarkin asszony. Mindenki egyformán szól hozzá. Mi is köszönetet szeretnénk mondani a jelentéstővőnek. Kiváló jelentést készített, és nagyon jó volt az együttműködést. Számos módosítójavaslatot nyújtottam be a a fiatalok munkakeresésével, foglalkoztathatóságával kapcsolatban, az elkereskedelem erősítésével kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy ne, ne szabályozzuk túl a dolgokat, hogy célzott és szükséges szabályokat fogadjunk csak el, és hogy a hozzáadott érték megvalósuljon. Köszönöm még egyszer, hogy a jobb jogalkotási célok eléréséhez hozzájárultak, és nagyon örülök annak, hogy elmondhatom, hogy az összes kompromisszumos javaslatot támogatom, és köszönöm, hogy a, és remélem, hogy az Európai Bizottság figyelembe veszi ezt, amit a szakbizottság mond. Kapulos Santos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Regina Bastosnak én is szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért. Ezt már többen is tették, te, megtették új szabályozást, új megfogalmazást javasolt, mégpedig a 68-as módosító javaslatban. Ez nagyon jó, nagyon jelentős ez az együttműködés. Az felső piac 20 területén dolgozunk. És van még egy módosító javaslat, amelyről még vitázunk, az ötös kompromisszum egy dolgot nem szabad elfelejteni. Ez arról a témával foglalkozik, már, amelyről éppen már beszéltünk az előbb is. Jó alap lenne, hogyha lennének modell, szerződés minták. Ez természetesen a, magától a együtt megegyezéstől függ, és remélem, hogy a jelentéstevő ezt figyelembe veszi. Szeretne még valaki hozzászólni az Európai Bizottság részéről, aki itt van? Megadom neki a szót, hogy néhány szót szóljon a témában. Tessék! Yeah. No, you're not connect. Nem? Halljuk még? Mikrofont kérünk? Ah, no. Jó, én is szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek eh, az érdeklődésükért, amelyet eh, bizonyítottak. Eh, nagyon sok emberrel egyeztettünk a 20 témával kapcsolatban, ez a vita folytatódik, a vita nem zárult le, a történet nem zárult le, és ezt a listát arra használjuk, hogy a közvéleményből is, közvéleménytől is gondolatokat ösztönözzünk, és és figyelembe vegyük a munkánk során. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor most holnap illetve holnap fogunk szavazni 10 órakor, az ülés elején erről fogunk szavazni, és holnap 9-től 10-ig zárt ülés lesz a, a közbeszerzéssel kapcsolatban. 10 órakor találkozunk tehát, az ú, a hírlevelet remélem mindenki megkapta, és hogyha szeretnének az e-mailre jelentkezni, akkor a levelező listára jelentkezni, akkor tegyék ezt meg. Köszönöm szépen Bastos asszonynak és a árnyék jelentéstevőknek a munkájukat. És holnap remélem pozitív értelemben szavazunk, Remélem elfogadjuk ezt a jelentést, és plenárison pedig folytatódik a vita a témában, plenárisra kerül a vita a témában, ez nagyon fontos az európai fogyasztók és polgárok számára. Köszönöm szépen a mai munkájukat, holnap 10 órakor találkozunk.